Gut, dann nehmen wir die Arbeiten von gestern wieder. Folytatjuk a tegnapi munkát, és rátérünk a 19-es napi rendi pontra. Ez lesz az első eszmecsere egy olyan jogalkotásról, amely a konfliktusok által érintett nagy kockázatot jelentő térségekből származó Ontantal Wolfram és egyéb ércek gondosság elvének megfelelő ellátási láncával kapcsolatos az öntanúsítás elvéről. Főleg Kongóról beszélünk itt. Ezt a jogalkotási tervezetet már régóta kérjük az Európai Bizottságtól, azt ugyanis, hogy legyen európai szinten is garancia arra, hogy jó módunkat nem embert megalázó módon előállított és veszélyes anyagok táplálják. Végre megszületett ez a tervezet, javaslat. Persze nyilván ö, nyilván nem csak angolul beszélünk, hanem számos régiója van a világnak, ahol érvényes lehet ez az USA beli jogalkotás, amelynek mintáját követjük, és ezt az eszmecserét most akkor először Winkler úr előadásával kezdjük meg, de itt van körünkben az Európai Bizottság is, amely a saját szempontjából is bemutatja majd a témát. Sőt, először a bizottságnak adom meg az út, Petros szót, Petros mi lesz úrnak. Jó reggelt kívánok! Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek, részt vehetek ennek az első eszmecserének a lefolytatásában az INTA keretein belül, ami a kellő gondossággal vagy annak elvének megfelelő öntanúsítást illeti a cint Antal wolfram, ezek ércei és az arany importőrei körében. Itt, mint ahogy az elnök is említette, az Európai Parlamenttől két megkeresést kaptunk, több állásfoglalás keretében, és a javaslatunk munkálatokat nagyon komoly előkészítő munkálatok előzték meg, nyilvános konzultációt folytattunk számos érintett féllel, és természetesen egy hatásvizsgálatot is készítettünk, egyéb javaslatok is születtek, és a mostani javaslat a nemzetközi erőfeszítésekre épül, amelyek már ezen a területen megnyilvánultak, megtörténtek, többek között nemzetközi szervezetek, konkrétan az OECD és az ENSZ részéről, illetve néhány országban is történtek már erőfeszítések, az USA-ban említette a dodd Funks törvényt az elnök, és itt elsősorban a nagy tavak régiójában érvényesül már ez az új jogszabály. Tehát a javaslat figyelembe veszi ezeket a korábbi erőfeszítéseket, és kifejezetten az OECD iránymutatóját is, ami ezekre, erre a négy ásványércre vonatkozik, ami a mostani jogszabályalkotás tervezetben is szerepel. Egyelőre azonban a nemzeti konszenzus építés folyik, ugyanis nem léteznek nemzet, kötelező érvényű nemzetközi szabályok ezen a területen más területekhez képest, ahol az EU jogszabályok már érvényesek az ellátási láncokra, például a gyémánt vagy a fa esetében. Ez a jogszabály nem csak a nemzetközi erőfeszítéseket hivatott kiegészíteni, hanem a helyi üzemeltetők, vállalatok tevékenységét is, ugyanis már számos rendszer működik bizonyos vállalatok körében. A mostani jogszabálytervezet három célt kíván szolgálni. Ezek egymást kiegészítik, összefüggnek egymással. Először is az ércek kitermelése és a fegyveres konfliktusok finanszírozása közötti kapocs megszakítása, vagy annak a kockázata közötti megszakítása, és ezen kívül felelősen forgalomba kerülő aranyércek piacát kívánjuk biztosítani az EU-n belül az említett négy aranyérc, ásványérc esetében. Harmadsorban pedig az EU üzemeltetői vállalatai körében igyekszünk elősegíteni, hogy minél jobban megfeleljenek a kellő gondosság elvének, ezek a kötelezettségek amúgy már érvényesülnek az Egyesült Államokban a Dodd-Franks törvény alapján. Ez a mostani jogszabály nem az égből potyant, ezt már megelőzte a bizottság egy korábbi közleménye, ami egy tágabb körű integrált megközelítést céloz meg, és ez számos ösztönzőt is tartalmaz, ami kiegészíti a jogszabálytervezetet. Ezek fontos elemek, amelyek majd elősegítik az öntanúsítási rendszer megújítását, amit ebben a javaslatban is javasolunk. Tehát még egyszer, ami a hatáját illeti az új jogszabálynak, itt az on, a tantál, a wolfram és az arany ez az a négy termék, amire vonatkozóan az OECD már kidolgozott iránymutatókat, ami pedig a földrajzi hatályt illeti, a jogszabály tervezet elég széles körű, minden válság sújtotta övezetre vonatkozik, konkrét régiók említése nélkül. Természetesen a Dodd-Franks törvényhez képest ez különbség, ami csak a nagytavak régióra vonatkozik. Az OECD modellt vettük alapul, ami egy sokkal szélesebb körű hatályra vonatkozik, ami pedig az ellátási rendszerrel kapcsolatos hatályt illeti, ez a jogszabály tervezet kifejezetten a középszintű ellátási rendszerre irányul, tehát a kohókra és finomítókra. Ez az a kulcspont a teljes ellátási rendszerben, amit megcélzunk, és ez az, ahol tulajdonképpen hiányoznak az információk, és éppen ezért külön erőfeszítést kell tennünk, hogy ezt a szintet célozzuk meg, és ezen a szinten igyekezzünk minél több információt gyűjteni, amit aztán a teljes ellátási rendszer számára rendelkezésre bocsátunk. Ez tehát egy eltérés az Egyesült Államokhoz képest, ahol is az ottani törvény csak a downstream, tehát az alapkitermelésben érdekelt vállalkozásokra vonatkozik. Tehát még egyszer mi a középszintre összpontosítunk, a kohókra és a finomítókra. Ha úgy tetszik, akkor egy kisebb populációval dolgozunk itt, ugyanis a négy arany, a négy ásványi érc tekintetében itt összesen 4-500 ilyen vállalkozásról van szó. Az említett négy érc EU importőrei önkéntes alapon vállalhatják a öntanúsítást arra vonatkozóan, hogy ők felelős importőrei ezen termékeknek, és akkor ennek alapján vállalnak kötelezettséget arra, hogy a kellő gondossággal elvégezzék a megfelelő értékeléseket, vizsgálatokat, hogy ezeket a termékeket nagy kockázatú, vagy válság sújtotta területekről, vagy konfliktus sújtotta területekről importálják-e, vagy sem, és hogy az ő importjuk nem járul hozzá semmiféle fegyveres konfliktus finanszírozásához. Tehát itt azonban nem csak az öntanúsítást veszük figyelembe, ezt alaposan majd meg fogjuk vizsgálni, illetve a hatóságok meg fogják vizsgálni az egyes tagállamokban, amelyek egyébként az adott jogszabály végrehajtásáért felelősek. Tehát ellenőrizni fogják auditok keretében ezeket az öntanúsításokat, és aztán az audit eredményeként tett megállapítások alapján, ha ez importőrök nem teljesítik a megfelelő feltételeket, akkor az öntanúsítást vissza is lehet vonni. Annak érdekében tehát, hogy ezt a rendszert minél szélesebb körben alkalmazzák, és mint ahogy említettem, itt az importőrökről beszélünk, az EU importőrökről, itt kb. 400 importőrről beszélünk, azt szeretnénk, hogyha minél többen közülük alkalmaznák az öntanúsítási rendszert, és ezért bizonyos ösztönzőket is javasolunk, amit a jogszabálytervezetben, illetve a közleményünkben is kifejtettünk. Még egy fontos elem, hogy évente közé tesszük azon kohók, kohó üzemek listáját, amelyeket engedélyeztünk, úgymond, tehát amelyek a kellő gondosság elvének megfelelő öntanúsítást megtették, ezek az úgymond tiszta kohók, és a különböző importőrök körében is egymást is ösztönözhetik arra, hogy azok ból, a kókból vagy finomítókból importáljanak termékeket, amelyek ezen az öntanúsításon átestek. A KKV-k esetében kívánunk külön segítséget nyújtani annak érdekében, hogy az auditokat minél zökkenőmentesebben el tudják végeztetni A jogszabálytervezet egyébként rendelkezik olyan ösztönzőkről is, amelyek a közbeszerzésre vonatkoznak, különös tekintettel a késztermékek beszerzésére vonatkozóan, amikor is hatóságok folytatnak le ilyen közbeszerzéseket, és a megkötendő szerződésekben figyelembe veszik ezeket az öntanúsításokat, annak érdekében, hogy olyan anyagokat szerezzenek be, amelyek esetében a kellő gondosság elve érvényesül, és ahol ellenőrizhetően úgymond tiszta anyagról van szó. Az Európai Bizottság ilyen teljesítés záradékot kíván bevezetni az egyes szerződésekben, és fel szólította a többi EU intézményt, illetve a tagállamokat is, hogy a szerződésekben ilyen beszerzési záradékokat vegyenek fel. Végezetül pedig utolsó elemként szeretném megemlíteni, hogy ez az egész rendszer csak akkor működőképes, hogyha az érintett országok a konfliktus terhelt, illetve nagy kockázatú országok is segítik a rendszer működését, ezt a közleményünkben is kiemeltük. Tehát arra törekszünk, hogy ők is hatékony rendszereket valósítsanak meg az öntanúsításra vonatkozóan a különböző vállalatok, bányák körében. Itt tudjuk, hogy meglehetősen kényes helyzetben lévő országokról beszélünk, tehát mindenféleképpen oda kell figyelnünk és garantálnunk kell, hogy egy olyan rendszert vezessünk be, ami kellőképpen kiegyensúlyozott, fokozatosan valósul meg, és rugalmas. El kell, el kell kerülni mindenféleképpen, hogy már amúgy is súlyos helyzetet tovább bonyolítsuk ezáltal, és hogy túl nagy terhet rójunk a hatóságokra. Tehát ezzel, elnök úr, én le is zárnám a hozzászólásomat, és természetesen majd a kérdésekre örömmel válaszolok. Köszönöm szépen, most megadom a szót Winkler képviselő úrnak. Elnök úr, köszönöm szépen, kedves kollégák, jó reggelt kívánok, köszönöm a bizottságnak is a bevezetést, hogy bemutatta a javaslatot, és köszönöm azt is, hogy ilyen korán itt vannak. Szeptember eh, első napján kezdtünk el a bizottsággal dolgozni a témán, és eh, köszönöm azt is, hogy most ilyen hamar ez napirendre kerülhetett. Pontosan, hogy pontosan látsuk és értsük, hogy miről van szó, az EU az egyik legnagyobb importőre ezen anyagoknak a világban. Ezek az úgynevezett 3TG anyagok, vagyis a, az ón, tantál és wolfram. A 20 és 15 százalékát ezen anyagoknak, illetve az aranynak 15 százalékát az EU importálja, használja föl, tehát mindenképpen integrált megközelítésre van szükség, és arra, hogy ezeket az anyagokat lekövethetővé tegyük és azt hiszem abban egyet fogunk érteni, hogy ennek a rendeletnek a célja az, hogy a, az érceknek a kereskedelmét, felhasználását, feldolgozását, kitermelését úgy kövesse vissza, hogy ez a tevékenység ne finanszírozhasson ö, fegyveres konfliktusokat, ezt már végül is megtudtuk a bizottság előadásából is. A jelen egyes jelentések szerint a természeti erőforrások és a konfliktusok közötti összefüggés azt jelenti, hogy körülbelül 20%-a ezen anyagoknak ilyen térségből származik világszerte, tehát súlyos problémával nézünk szembe, és nekünk is nagyon felelősségteljes módon kell hozzáállnunk ehhez. Kiegyensúlyozott, működőképes megoldást kell találnunk, arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet biztosítani az EU igényét ezen ércekre vonatkozóan, ugyanakkor a tiszta forrás elvét. A gazdasági válság közepette maga az EU is eléggé sérülékeny pozícióban áll, van, és ezek az országok meg pláne. Emlékeztetnék arra, hogy az Európai Parlament korábban már felkérte az Európai Bizottságot, hogy lépjen a témában, tehát nekünk van egy állásfoglalásunk ezen érzekkel kapcsolatban. Most elkészült a rendelettervezet, de nagyon fontos, hogy ez kiegészíti egy mellé helyezett közlemény is, amely egy nyilvános meghallgatás eredménye, amely tavaly zajlott a bizottság szervezésében. A felelősség teljes beszerzés elve egyébként az Európai Unió más kereskedelmi területeken is kéne, hogy érvényesüljön, például általában a nyersanyag irányelv területén, és a jogalkotásnak tükröznie kell a nemzetközi normákat, már meglévő szabályokat, mint például az EBESZ-nek a, a felelősségteljes beszerzésről szóló ö, szövegével, és kompatibilitást kell teremteni ezekkel tehát. A rendelet tervezett jogalkotásnak minősül nyilván, amelyet a tagállamok fognak végül elfogadni és végrehajtani. Véleményem szerint tisztázni kellene néhány pontját ennek a szövegnek. Például szívesen látnánk, azt, hogy a konfliktus sújtotta és magas kockázatú térségek kifejezést pontos definíció egészítse ki, akár sorolja föl földrajzilag, hogy mely térségeket érti ez alatt a rendelettervezet, és a tekintetben is adjon útmutatást, hogy mely ország, régió az konkrétan tehát, amely ilyen konfliktustól sújtott és szeretnénk garanciát kapni arra vonatkozóan is, hogy ha majd meg lesz egy listája a felelős kohóknak, akkor azt folyamatosan frissítik majd, és mindig megbízható lesz. Tehát nem csak egy egyszerű lista ez, hanem amely karbantartott mindig ö, igaz tényeket tartalmazó lista. Az importőr szó, a felelős importőr kifejezés definíciója is fontos, hogy világos legyen. Pontosítani kellene. A rendelet hatékonysága azon múlik, hogy mennyire egységes a végrehajtás nyilván a tagállamokon belül, és ha tudható, hogy a parlamentnek milyen kikényszerítő eszköz lesz a kezében az elkövetkezendő években, ha megszületik a rendelet. Az elnök úr és a bizottság is utalt az amerikai jogalkotásra, amely az EU szereplőket is érinti. Signals that, that, that, that are... És a Dodd-Frank törvénynek egyfajta embargó hatása van már most is a nagy tavak térségében. Kérdés, hogy akarjuk ezt az embargót, csatlakozunk-e hozzá, vagy, vagy külön utakon járunk. Szerintem a legfontosabb célunk az kell, hogy legyen, hogy megteremtsük a felelősen beszerzett eh, ércek európai piacát. Tehát, hogy használjuk kereskedelmi politikai eszközeinket annak érdekében, hogy segítsük ezeket a térségeket, országokat, régiókat abban, hogy legális gazdasági szereplőké váljanak, ami a közös nyilatkozatot illeti, fontos az is, hogy ezek egyszerre jelenjenek meg a rendelet tervezettel. A mi bizottságunknak pedig nem szabad elfelejteni, hogy mi kértük végül is ezt a jogalkotást. Persze a tágabb képre is legyünk tekintettel hogy hogyan lehet a kis és középméretű cégeket, a kitermelőket ösztönözni a megfelelésre, és hogy milyen ösztönzőkkel, intézkedésekkel lehet ezt elérni. Ugye a jogszerű kereskedelem a fő cél, nem a kereskedelem megszüntetése. Például ide tartozik így a közbeszerzés rendje is, amelyet egyébként az EU nemrégiben reformált meg, és most éppen ott tartunk, hogy a modernizált közbeszerzési keretet a tagállamok most kezdik alkalmazni, tehát oda kell figyelnünk, hogy ha ez megvalósul, akkor ezzel összhangban legyen ez a mi ö, szabályozásunk is. Ennyit kívántam elmondani, köszönöm elnök úr, és köszönöm a kollégáknak is, hogy ö, végighallgattak. Nekem ez egy izgalmas téma. Úgy döntöttünk egyébként korábban, hogy az INTA bizottság december 4-én közmeghallgatást tart majd ebben a témában, és akkor reméljük, hogy világosabbá válik a kép előttünk, döntésképesebbek leszünk. Különböző érdekcsoportokat hívtunk meg, és nyilván valamennyi ö, parlamenti frakció jelen lesz, és köszönöm a DEVE bizottság előadójának, Bogdan Ventaúnak, hogy ugyanerről a témáról maga is megnyilvánult, és a devével is biztos, hogy jó lesz az együttműködésünk a dosszié kapcsán. Köszönöm. Ganz herzlichen Dank, Herr Winkler. Ich glaube, Sie haben die zentral... Köszönöm szépen. Egyértelműen tájékoztatást kaptunk a központi elemekről ebben a témában a javaslatot még egyszer megnézzük, majd nagyon örülök annak, hogy a DEVE szakbizottsággal szorosan együttműködünk, annak érdekében, hogy megfelelő legyen a kommunikáció. Örülök annak, hogy a DEVE jelentéstevője is itt van velünk, és most meg is adom neki a szót. elnök úr, köszönöm szépen a meghívást, hogy eljöhettem az ülésükre. Ha megengedik, akkor lenyelül folytatom az anyanyelvemen. Köszönöm szépen. Én vagyok a jelentéstevő a DEVE szakbizottságban. Köszönöm szépen a meghívást. A konfliktusos területekről származó ásványanyagok nagyon fontos kérdés számunkra, illetve az ezzel kapcsolatos szabályozás hétfőn a szakbizottságban folytattunk megbeszélést erről a témáról. Éppen ezért el szeretném mondani a véleményet ezzel kapcsolatban. Azok az országok, akik szállítói ezeknek a nyersanyagoknak, tehát cínről, a tantáról, a wolframról, illetve az aranyról van szó. Ezek nagyon gyakran konfliktusos területekről származó nyersanyagok és az Európai Unió érintett ilyen anyagok kapcsán. Nagyon fontos, hogy az EU-EU e írásai kövessék a nemzetközi standardokat is, például az OECD iránymutatásait. Az Európai Parlament és a Fejlesztési Szakbizottságunk támogatja ezeket az országokat, és ez rendkívül fontos, ami a kinyerést illeti. Itt nem csak a határokon átnyúló szállítást illeti, hanem a teljes uh, ellátási láncot. Az INTA, az illetékes szakbizottság, Winkler úr egyértelműen utalt ezekre a problémákra, illetve magyarázatot adott arra, hogy milyen belső kapcsolatok számítanak ebben a szállítói láncban, ebben az ellátási láncban. Azok az országok, amely konfliktusos területen találhatók, különösen érintettek. Azt gondolom, hogy az együttműködés ebben a témában jó lesz. Köszönöm szépen. Ganz herzlichen Köszönöm szépen. Biztosíthatom önöket arról, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy gyümölcsöző legyen az együttműködésünk, és hogy a hajót megfelelően a kikötőbe vigyük, úgymond. Kedves kollégák, eddig 12-en jelezték azt, hogy hozzá szeretnének szólni a vitához. Vagy 13? 14, 15, még kicsit gyűjtögetünk akkor. És a szavazás előtt még van egy további jelentésünk is a világban jelentése, tehát kérek mindenkit arra, hogy legyen rövid, ennyire még nem leszek szigorú, de ha úgy alakul a helyzet, hogy túlépünk az időn, akkor szigorúbb kell, hogy legyek. Először a szocialisták képviseletében Ária asszony az árnyék jelentéstevő parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a bemutatást, a bizottság előadását is ebben a témában. Ez egy nagyon fontos téma, hiszen érint illeti az emberi jogokat és az emberi jogok tiszteletben tartását a világ bizonyos részein, a fejlesztési politikát is, a stabilitás kérdését, illetve a forrásokhoz, nyers anyagokhoz való hozzáférést. 40%-a a konfliktusos területeknek, ahol a konfliktus régóta fennáll, kapcsolódik az anyagokhoz is, tehát ezzel foglalkoznunk kell az ENSZ eh, missziója Kongóban elmondta azt, hogy a vállalkozásoknak felelősséget kell vállalniuk, nem lehet az, hogy ők csak bizniszt csinálnak, úgymond, és kitermelik ezeket az ásanyi anyagokat. Tehát ebből kiderül, hogy az Európai Unióra ez jelentős hatással van, 28 eh, milliárd eh, az importnak Európába érkezik, és hogyha bele veszük az egyéb eszközöket, a szemtőgépeket, a smartphone akkor 60 milliárd eurónyit tesz ki ez az import ide Európába. Tehát Európának igenis fontos szerepe van ezekben a térségekben, és amikor olvassuk azt a munkát, olvasunk arra a munkára, amely megvalósul, akkor um, úgymond elégedettek lehetünk, ebben vannak érdekes elemek, illetve az OECD iránymutatásai alapján is ebből inspirálódhatunk. Úgy tűnik, hogy a bizottság úgymond a folyamatot szeretné választani kis lépéseket. Néha ez a jó politikát jelenti, de amikor látjuk azt, hogy 2010 óta csak nagyon kevés vállalkozás felel meg az OECD iránymutatásainak, pusztán 4% a vállalkozásoknak teszi ezt meg, akkor felmerül bennünk a kérdés a döntése kapcsolatban, amit a bizottság hozott, miszerint önkéntes alapon szeretné ezt a folyamatot megvalósítani, tehát a kérdésem ehhez is kapcsolódik. Felmerül a kérdés, hogy mi az, ami ösztönözhetné a vállalkozásokat arra, hogy több felelősséget vállaljanak. A bizottság elindított egy konzultációt, 80 vállalkozás nyilatkozott úgy, hogy csak a kötelező jellegű rendszer válthatná be a hozzáfűzött ígéreteket. Tehát az önkéntes, önk, illetve kötelező közötti döntös, döntés nagyon fontos. A kongói demokratikus köztársaságban ennek úgymond visszás hatása is voltnak. De nagyon fontos az ott frank törvény értékelése, a Kongói Köztársaság ásványügyi minisztere azt mondta, hogy a kitermelés jelenleg visszatért a normál szintre, tehát nem blokkolás történt, hanem ennek az ellenkezője a civil társadalomban is elindult egy hatáskifejtés, az ott frank törvény ahhoz vezetett, hogy nagyobb lett a felelősségvállalás, tehát meg szeretném kérdezni a bizottságot arról, hogy készítenek el majd értékelést erről a törvényről. Ami a célzott vállalkozásokat illeti, az importőrök 0,05%-et képviselik pusztán az Európában eh, lévő vállalkozásoknak. Az amerikai törvény pedig az összes eh, Amerikában tőzsdén jegyzett cégre vonatkozik. Tehát fontos az összes szereplőre kiterjeszteni ezt a rendszert az import láncban, a teljes ellátási láncra. Az OECD iránymutatásai az összes ásványi anyagokra vonatkozik, a 3GT-re pedig a másik, Az auditok kérdés, ez a negyedik kérdésem, célú tűzhetnénk-e ki azt, hogy a civil társadalom is elevese magát az auditoknak, és az ötödik kérdésem, a kísérőintézkedések, a társbizottság, helyszinten kiegészítő jellegű intézkedéseket említett. A bizottságot kérdezik arról, hogy ezek milyen típusú kiegészítő zónák lehetnének. Ami a konfliktusos zónákat illeti, nem értek teljes mértékben egyet eh, a jelentős tevővel. Miért nem alkalmazza ugyanezt a feltételrendszert a bizottság, mint az OECD? Például az általános erőszak kérdésében nekem úgy tűnik, hogy a eh, definíció itt eh, megfelelő volna. Köszönöm, Lónász. Ja, dank u wel, eh, meneer de voorzitter. In deze vervang ik mevrouw eh, Emma McClarkin, die eh, in Londen is verwacht. Köszönöm szépen. McClarkin asszony most Londonban van. Nagy örömömre szolgál minden esetre, hogy hozzászólhatok ehhez a nagyon fontos dossziéhoz, és köszönöm a jelentéstevő beszámolóját, bevezetőjét. Néhány megjegyzésem, illetve kérdésem lenne. Arina asszony által elmondottakhoz képest mi a nyitott rendszert és nem a kötelező jelleget támogatjuk, ugyanis ezzel hitelesebb maradhat az EU. Mi úgy gondoljuk, hogy a Dodd-Frank törvény a konfliktus térségekről szól, de nem lenne mindenféleképpen üdvözítő, hogyha ezt kötelezővé tennék. A bizottság meg tudja erősíteni, hogy itt egy nyitott rendszert támogat-e, és nem a kötelező jelleget. Másodszorban a bizottság javaslata a tagállamok hatóságait igen komoly hatáskörrel ruházza fel, és itt például a jogsértésekre is vonatkozna, illetve az azokkal szembeni fellépésre. Természetesen felmerülhet a kérdés, nem lenne tanácsos egy EU szintű rendszert vagy berendezkedést kialakítani. Megfontolta ezt a bizottság, és ez konkrétan mit jelentene, milyen lehetőséget kínálna egy ilyen rendszer. Én azt is támogatom, amit Winkler úr mondott, hiszen ez egy nagyon fontos kiinduló pontja a javaslatnak. Arra kell törekedni, hogy a konfliktusokat megakadályozzuk, illetve a finanszírozást megakadályozzuk. Tehát önmagában az intézkedések nem elegendőek ahhoz, hogy a, hogy a konfliktusokat megakadályozzuk, ehhez további feltételek is szükségesek. Ugye a konkrétom, konkrét kérdésem a következő, a jelentéstevőhöz is, és a bizottsághoz is, hogy a bizottság megvizsgálta-e már, hogy milyen intézkedések lehetnek hasznosak, a következő kérdés pedig, hogy nem lenne talán észszerű ezt expliciten kifejteni, vagy erről rendelkezni a jogszabályban. Negyed sorban az előttem szóró már szólt a primer és a szekunder alapanyagokról, ezen anyagok eredetéről, származási helyeiről. Ugyanakkor azonban ez nem nagyon egyszerű kérdés, Éppen ezért érdekes lenne azt is megvizsgálni, hogy hogyan lehetne egy explicit különbséget tenni a kétféle anyag között. További kérdés, hogy hogyan tudjuk meghatározni, hogy, illetve hogyan tudjuk azt kizárni, hogy a szekundár anyagok ne essenek a jogszabály körébe. Nem tudom, hogy ezt a jelentésevő támogatná-e. Szerintem a definíció jelenlegi formájában egy kicsikét homályos, És itt van-e olyan szándék, hogy bizonyos országok ne tartozzanak a hatály alá, tehát éppen ezért talán célszerű lenne a definíciót pontosítani. Itt elsősorban a nagy kockázatot jelentő térségekről van szó, tehát végig kéne gondolni, hogy ezt hogyan lehet pontosítani. Végezetül pedig még egy szempontot szeretnék megemlíteni, Nyilvánvalóan az átfedéseket, a kettős munkát el akarjuk kerülni, és a Dodd-Frank törvény alapján egy hasonló rendszer működik. Nem tudom, hogy a bizottság szerint a jelenlegi rendszer, illetve ez a rendszer elegendő-e, az EU számára is, és ez nem tenné lehetővé azt, hogy a potlólagos, fölösleges munkát még elkerüljük. Elnök, ha így folytatjuk, akkor további napirendi pontot nem tudunk megvitatni ma. 10 órakor szavaznunk kell, és addig a vitát le kell zárni. Éppen azért mindenkit kérek, hogy röviden szóljon, és a világbankkal kapcsolatos napirendet pedig majd a szavazás után fogjuk megvitatni. Még egyszer, tehát 15 percünk áll ehhez a vitához rendelkezésre. Elnök úr, köszönöm szépen én is az árnyék jelentés nevű, nev, nevében szeretnék szólni, aki nem tudott ma eljönni, és a konfliktus térségekből származó ércek esetében mindenféleképpen szükség van a globális kereskedelem valamilyen keretére, és meg kell akadályozni, hogy a fegyveres konfliktusok finanszírozását az ilyen érce kitermeléséből fizessék. Először is azzal a kérdéssel kell foglalkoznunk, hogy itt most egy önkéntes öntanúsítási rendszert alkalmazzunk-e a Dodd-Franks törvénynek, vagy ahhoz hasonlóan, meg kell vizsgálni, hogy ennek a törvénynek mik a jelenlegi korlátai, milyen intézkedések azok, amelyek esetleg ellenhatást váltanak ki, illetve embargót eredményeznek. Ezen kívül az öntanúsítási folyamattal kapcsolatosan a vállalatoknak bizonyos útmutatóra van szükségük, hogy hogyan alkalmazzák ezt a rendszert, és pontosan kell definiálni a válság övezeteket. Az audit és ellenőrzés eljárásainak hatékonynak kell lenniük. Az importőröknek, a tagállami hatóságoknak kell az auditot, illetve az ellenőrzést elvégeztetni. Miért nem lehet ezt EU-s szintre vinni, és akkor ezáltal egy egységes szabályrendszert, egyenlő esélyeket biztosítani. Harmadsorban a már öntanúsítást alkalmazó vállalatok esetében a támogatási rendszereket mindenféleképpen meg kell erősíteni a felelős importőrök esetében, és ezáltal megfelelő irányba vihetjük a piacot. A szociális felelősségvállalás, a Know Your Customer elv, a Know Your Supplier elvet épp úgy alkalmazhatnánk. A kellő gondosság elvének megfelelő rendszert a konfliktus megelőzésre, annak kezelésére kéne általánosabb körben alkalmazni. A 15.2-es cikke a Dodd-Franks Act törvénynek hasonlóképpen fogalmaz, és a hosszú távon alapvetően fontos, hogy ezek a szabályok más országokat a világon eh, szintén arra ösztönözzenek, hogy hasonló rendszereket alkalmazanak, és azáltal egyenlő feltételeket eh, teremthetnénk a globális kereskedelemben. Tehát az EU szempontjából ez a rendszer, és annak eh, motor, monitoringja is. Helmut? Köszönöm, elnök úr. <clears throat> Rövid leszek sok mindennel egyetértek, amit a kollégák mondtak. A frakcióm örül annak, hogy a bizottság végre bemutatja ezt a javaslatot, de világosan le kell szögeznünk azt is, hogy, és ebben más okkal egyetértünk, hogy ez nem egy Bianco csekk. A A Dodd-Frank törvény 15.02-es alapján még Kínával is foglalkoznak, az ENSZ is futtat hasonló projekteket, és ehhez képest a bizottság tulajdonképpen későn jelent meg ezzel a jogoskotás tervezettel, mert a nemzetközi közvélemény régóta várta ezt, tehát van bőven követhető jó példa, és ilyen értelemben a bizottsági javaslat még mindig kiábrándító, javítanunk kell azt, és hogy minősíthető legyen. Például kötelezővé kell tenni benne számos dolgot. Az NGO-k jogosan mondják azt, hogy számos olyan érc nem került be a listába, amely be kéne, hogy kerüljön, nem elegendő az öntanúsítás. Állítólag 186 európai cég 80%-a semmilyen tájékoztatást nem ad arról, hogy honnan importál, noha már eddig is létezett erre vonatkozó iránymutatás. Sok befektető cég írt alá egy levelet, akik összességében 800 milliárd dollár forgalmat képviselnek, akik azt szeretnék, hogy a bizottság legyen szigorúbb. És sajnos a bizottsági javaslat csak a beszerzésekkel, a beszerző cégekkel foglalkozik, már pedig a végfeldolgozókat is kötelezni kellene annak betartására. A három vagy négy anyagon kívül sokkal több nyersanyag van, amelyet gyermekmunkával és egyéb embereket megalázó körülmények között termelni ki. És nem csak Afrikában, hanem Ukrajnában is létezik ez a gyakorlat. Nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy Ukrajnától is milyen anyagokat vásárlunk, miközben a konfliktus élesedik. A Kimberley folyamat jegyében a fogyasztók védelmében és a felelős vállalkozók védelmében szigorúbb szabályozásra van szükség. Nem akarhatjuk, hogy az a mérhetetlen szenvedés a világ számos térségében általunk menjen tovább. Tehát a bizottsági javaslatot át kell alakítani egy hatékony, kiterjedtebb, kötelező érvényű javaslattá. Ká, parancsolj! Köszönöm szépen! Egyetértek azzal, amit Helmut mondott, csak néhány dolgot bővítenék ki még, vagy egészítenék ki még. Ami a kötelezőséget illeti, számunkra nagyon fontos, hogy ez ne önkéntes legyen ez a rendszer, mert minden, ami önkéntes, az, az nem hatásos. Csak akkor működik, hogyha kötelező. Még akkor sem. Helmut el is mondta, hogy ugye 80% a cégeknek nem követi a jelenlegi önkéntes rendszert, és ezt elemezni kéne, hogy minek milyen hatása van, de óvnék attól, hogy az embargóhoz csatlakozzunk eszetlenül. Jelentős ez a beszerzési forrás, csak az a baj, hogy a cégek nem érdekeltek abban, hogy alternatív megoldásokat alkalmaznak, sőt, tudatlanul, de inkább tudva hozzá is járulnak a konfliktushoz. Tehát nem embargó helyzetről van szó, és biztos, hogy nem korlátozná a kereskedelmet a szigorúbb szabályozás. És versengő rendszerek vannak itt egymás mellett, mert ugye egyfelől egyes térségekben önkéntes, más térségekben kötelező nemzetközi szabályok érvényesek, tehát nem egységes világszerte a szabályozás, már önmagában is ez egy konfliktus. Nem is tudják gyakran a helyek, hogy minek kéne megfelelniük és szerintem is nem csak a nyersanyagokkal kéne foglalkozni, hanem a végfelhasználói lánccal, a végfelhasználói feldolgozói körrel is. És egyetértek Helmuttal abban is, hogy a lefedett anyagok körét bővíteni kell. Ugye a kobalt, sőt maga a szén is konfliktusos ásvány, csak gondoljunk Myanmarra, ahol például a rubin, a jáde és egyéb ásványok okoznak hasonló konfliktust. Tehát nem elegendő ez a kör, amelyel a bizottsági anyag foglalkozik semmilyen szempontból. Egy szakértői csoport a tanácsnál, amelyet tagállami szakértők alkotnak, és egy-egy parlament és bizottsági képviselő, jó lenne, ha minket nagyobb körben meghívnának. Szeretnénk tudni, hogy ez a szakértői csoport mit mond, mit csinál. Kár lenne, hogyha úgy jönne elénk ez a jogalkotási javaslat, hogy nem tudjuk meg, hogy mit javasoltak eredetileg a szakértők zárt ajtók mögött. Tehát szeretnénk erről többet tudni, hogy ők mit mondanak. A bizottság és tagállamok állítólag már összeállítottak közösen egy iránymutatást arra vonatkozóan, hogy majd hogyan fogják alkalmazni ezt a rendeletet, még mielőtt a parlamentet egyáltalán értesítették volna arról, hogy lesz ilyen rendelet tervezet. Tehát valahogy túl lassú és túl gyors a folyamat a mi szempontunkból egyszerre. Parancsolj. Discutiamo oggi di un provvedimento veramente molto interessante, l'idea della certificazione. Kedves kollégák, egy nagyon érdekes intézkedésről beszélünk, a tanúsítás olyan uh, ásanyosok esetében, amely konfliktusos területekről származnak. Ez nem egy új gondolat, régóta szükség van erre Európában. Nem csak az aranyról van szó, hanem a tantáról, a wolframról is. Ez az elektronikus eszközökben rendkívül fontos és az Európában, nagy, és Európában nagymértékben importálják ezeket az anyagokat. Ideológiai vitára nincsen szükség. Itt arról van szó, hogy az emberi jogokat meg kell védeni a munkavállalók számára, azon emberek számára, akik ezekben a területeken élnek. De nem szabad túlságosan sok bürokratikus terhet róni a vállalkozások vállára, hiszen őket már a válság is sújtotta. Azt gondolom, hogy a nagyvállalkozásoknak azonosítani kell azt, hogy honnét származnak ezek az ásványi anyagok, és Kongó esetében ez különösen fontos. Azt gondolom, hogy ez csak egy első lépés, úgymond még nem elég hatényunk, de hogyha önkéntes rendszert vezetünk be a tanúsítások kapcsán, akkor csatlakozom az előttem szólókhoz akkor nem gondolom, hogy ez a legjobb megoldás lenne, ez csak a direkt importőrökre vonatkozna, kevés ilyen van. Javítani kell ezt a rendszert, és azt gondolom, hogy az amerikai intézkedésekből tanulhatunk, inspirálódhatunk. Fontos lenne a jobb definíció meghatározása, a konfliktusos területek jobb definícióra, illetve ezt más ásványi anyagokra is ki kéne terjeszteni, véleményem szerint és nem csak a direkt importőröket, hanem a teljes termelési láncot kell, hogy érintse ez a folyamat. A KKV-knál pedig kivétel kell tenni, hiszen ez a rendszer túlságosan terhelni őket bürokratikusan. Elnök, köszönöm szépen. Kedves kollégák, sajnos nem tudok lehetőséget biztosítani további hozzászólásokra, mert lejárt az idő. A frakciók hozzászólói fél órában kaptak időt összesen. Ez igen hosszú idő. Lehet, hogy a frakciókon belül arról kéne szintén beszélnünk, hogyha többen kérnek szót, akkor ezt hogyan oldjuk meg a frakciókon belül, mi történjen ilyen esetekben, hogyan szervezzük a felszólásokat. A bizottság kap most még egyszer 5 percben szót, parancsoljanak. <coughs> yes, thank you, Chair. Well, a lot of questions. I'll try to, to, to, to... Köszönöm, elnök úr. Csoportosítanám az elhangzott kérdéseket. Egyrészt a konfliktusos területek definíciója. Itt világosan szeretnék fogalmazni. A bizottság nem támogatja azt, hogy legyen egy listája a konfliktusos területeknek, a konfliktusos zónáknak. Két oka van ennek. Egyrészt azt gondoljuk, hogyha létezne egy ilyen lista, akkor ez nem lehet hatékony hiszen a konfliktusos területek változnak folyamatosan, vannak olyan új területek, amelyek kellen konfliktusok bontakoznak ki, tehát folyamatosan frissíteni kéne ezt a listát, ez pedig rendkívül nehéz lenne. És politikai jelzésként sem, sem szeretnénk mutogatni senkire, illetve konkrét országokra vagy területekre. Azt javasoljuk éppen ezért, hogy és sok képviselő erre felhívta a figyelmet, hogy a definíció nem elég pontos a vázlatban, a tervezetben. Pontosan ezért dolgozunk párhuzamosan a jogalkotási folyamatban, és a speciálisabb iránymutatások, egy kézikönyvelő készítésén fáradozunk ezzel párhuzamosan, azért, hogy az importőrök, ez egy folyamat alapú mechanizmus, tehát ezeket meg kell valósítaniuk a gazdasági szereplőknek, és szeretnénk őket segíteni abban, hogy lássák, mikor találják szemben magukat konfliktusos zónával, illetve innét származó ásányi anyagokkal. A szakértőkkel természetesen konzultálni fogunk, és ők is megosztják majd velünk a tapasztalataikat. Ami az önkéntes vice versa kötelező alapon történő bevezetést illeti. Sok képviselő felhívta erre figyelmet, a bizottság egy önkéntes rendszert javasolt, és ezt elemeztük is, hogyha megnézzük a, a hatástanulmányt, készült egy hatástanulmány, képviselők ezt elolvashatják. Itt kiderülhet az, hogy az összes opciót mérlegeltük, beleértve a kötelező érvényű rendszereket és arra következetesen jutottunk, hogy jelen momentumban az önkéntes alapú rendszer lenne a legjobb megoldás. Nagyon fontos lenne elkerülni egy olyan rendszert, amely ahhoz vezetne, hogy megszűnne tevékenység a konfliktusos területeken, például ahogy ez a Dodd-Frank törvényel történt. Azok a termékek, amelyekről beszélünk, nem rendelkeznek monopóliummal, ezen termékek termelésében a nagyon fontos részét képezik ezeknek, de számos más alternatíva, ellátási alternatíva létezik, éppen ezért talán nehéz a vállalkozások helyzete. Tehát a konfliktusos területeken nagyon fontos fenntartani a tevékenységet. Hallottuk a képviselőktől azt, hogy a Dodd-Frank törvény nem eredményezte azt a helyzetet, hogy a vállalkozások úgymond kivonultak volna az adott területről. Természetesen különböznek a számadatok, de ezek a számadatok azt mutatják, hogy létezett egy nagyon fontos csökkenés, illetve az importban is érzékelhető volt ez. Eltérnek a számadatok, ezek nehezen összeegyeztetőek a jelenlegi trendel, ami az exportot illeti ezekből az országokból. De én arra biztatnám a képviselőket, hogy nézzük meg az ENSZ szakértői csoportját, a DCR-rel kapcsolatban ők éves jelentést készítenek, minden évben felmérik a helyzetet, és folyamatosan felhívják a figyelmet arra a tényre, hogy hatása van mindennek, a csempészetre, a termelésre, és egyre több illegális jellegű kereskedelem bontakozik ki, egyre kevesebb a bevétel, a termelő országoknál, és az egyes cégek is jelezték felénk azt, hogy a konfliktus területeken nem fognak kitermelni. Tehát végkövetkeztetésünk a következő legyünk óvatosak egyelőre, és próbáljunk meg egy kiegyenlített, eh, graduális megközelítést alkalmazni. Természetesen, ami számítani fog, és nagyon sokan felvetették ezt a kérdést, hogy mi lesz majd a sors ennek a rendszernek, amely egy önkéntes alapú rendszer, illetve hogyan fogják ezt eh, fogadni. Mi úgy érezzük, hogy ez jó fogadtatásban fog majd részesülni, mivel kevés gazdasági szereplőt érint, tehát éppen ezért érezzük úgy, hogy ez a rendszer működni fog. A javaslatunkba belevettünk egy áttekintés, egy áttekintési mechanizmust három év elteltével, és jeleztük azt, hogy ez az áttekintés majd egy bizottsági javaslatot eredményez, amely rendszer módosítását tette ki céljául, tehát ez egy graduális jellegű megközelítés, később majd kötelező érvényű elemeket is beszeretnénk ebbe venni. Ami a késztermékeket illeti, a közbeszerzéseket, tehát uh, úgy érezzük, hogy mindezek kapcsán pozitív fogadtatásra számíthatunk. Elnök, köszönöm szépen! Természetesen... Folytatjuk a vitát, és hát végül is lesz meghallgatás is erről és tényleg én is azt javaslom, hogy akkor bilaterálisan vegyék fel egymással a kapcsolatot. Köszönöm szépen, Winkler, Winkler úr, parancsoljon akkor ön a zárszó, tudja, elnök úr, hogy nincs zárszóra sem idő, sem ok igazán, de nagyon figyeltem, és köszönöm az elhangzott véleményeket. Úgy érzem, hogy Obama elnökhez hasonlít a helyzetem, amikor üdvözölte a kongresszust, amikor úgy kezdte a mondandóját, hogy nagyon sok közös nevező van az között, amit gondolunk, de tényleg úgy gondolom, hogy a saját bizottságunk korábban elvégzett munkája, és ugyanabba az irányába hat, mint a mostani jelentés. Ugye a flex rendszerről is szavaztunk, és a gimmick rendszerről is. Csak annyit engedjenek meg, hogy idézzek még egy kollégát, aki az ALDE koordinátoranként azt mondta, hogy ez egy nyílt és objektív vita volt, valóban az volt, a tanácsban pedig az a mondás járja, hogy a jó legrossz, legnagyobb ellensége a még jobb. Köszönöm szépen. Igen, ez nyílt vita volt, és remélem, hogy ez az is marad. <clears throat> következő ülésünk, üléseink eh, egyikén majd újra felkaroljuk, vagy feltűzzük a napirendre a témát. Sok sikert akkor. Elkezdjük most a szavazást. Remélem, hogy mindenki elhozta szavazókártyáját. And we'll start. Elkezdjük a szavazást. zunächst mit der abstimmung also ich weiß gar nicht warum mir noch so eine lautstärke ist liebe Kollegin. Miért van ekkora zaj, kedves kollégák, vendégeink? Az eszmecserének vége van, kezdhetnénk a szavazást. So that we can do our work. Kérem csendesedjenek el, hogy elkezdhessük tényleg. Tagesordnungspunkt 21. 21-es napirendi pont. Harmadik országokkal folytatott külkereskedelemre vonatkozó statisztikák felhatalmazás, manipuló és végrehajtási hatáskörök. Egyetlen körben szavazzuk meg ezt, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Egyértelmű többséggel ezt elfogadtuk, úgyhogy megvan a mandátum a tanácssal folytatandó tárgyalásokhoz. 22-es napi rendi pont. Szóbeli választ igénylő kérdés a kettős felhasználású termékek kivételének ellenőrzésével kapcsolatban. Ez is egy körben szavazható, meg megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Itt is egyértelmű többséggel elfogadtuk azt. Antwort der Kommission. Punkt 23. A 23-as pont következik. A horvát köztársaságnak az európai gazdasági térségben való részvételéről szól megállapodás megkötése. Egyben szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Itt is döntő többséggel elfogadtuk. Következik a 24-es pont, az állásfoglalásunkról az új élelmiszerek témájában, jogszabályalkotásban először is az egyes kompromisszumos módosító mellette, úgyhogy kérem kézzel szavazzunk, kézfelemeléssel mellette ellene tartózkodás többséggel elfogadtuk. Következik az 54-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az egyes blokk következik, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A kettes kompromisszumos következik mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 62-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. A 63-as mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 64-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 65-ös mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 66-os mellett ellene, tartózkodás elutasítva. 67-es, itt egy szóbeli módosító indítvány is van, ki ellenzi a szóbeli módosítót, nincs Csen senki, akkor az így módosított 67-esről szavazunk, mellette ellene. Ezt elektronikusan géppel ellenőrizzük. Megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 68-as következik mellette. Ellene. Ezt szintén ellenőrizzük elektronikusan. Tehát a 68-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítottuk. 69-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 71-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 83-as mellett ellene. Ezt ellenőriznünk kell. Tehát a 83-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hármas kompromisszumos mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a 88-as módosító. Részben, két részben szavazunk. Első rész. Ki van a 88-as első része mellett, ellene? Tartózkodás elutasítva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 90-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 91-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 92-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 93-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 94-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 95-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A kettes blokk következik mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, tízes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 97-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 98-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 99-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Százas módosító mellette ellene elfogadtuk, tartózkodást kihagytam. Tehát még egyszer a százasnál volt-e tartózkodás? Nem, tehát akkor elfogadtuk. 101-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 102-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 103-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 105-ös és a 106-os módosító egy, megegyezik, tehát együtt szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 4-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk és akkor következik a 28-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 29-es tehát a 29-es módosító mellette ellene tartózkodás ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. A hatos kompromisszumost sajnos kihagytam, elnézést, kedves kollégák, akkor most erről szavazzunk. Tehát a hatos kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 31-es módosító következik mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 32-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 33-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 36-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 38-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük, tehát a 38-as módosítót ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Jó. Látható szerű, akkor a 39-es következik, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És akkor a zárószavazás, amit elektronikusan fogunk megejteni, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és jelentős többséggel tehát elfogadtuk, Gratulálunk Ketten eh, Darling asszonynak. A 25-ös pont következik. A társulási megállapodás az EU és eh, Grúzia között. Itt egyben szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egyértelmű többséggel. És következik egy állásfoglalásról történő szavazás a 26-os napirendi pontban. A hetes módosító az első, ki támogatja a hetes módosítót ellene. Tartózkodás elutasítva. Egyes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es módosító, illetve 11-es, mondja az elnök, tehát a 11-es módosítóról szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elvetettük, 13-as mellette ellene tartózkodás elvetettük, 14-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk kettes kompromisszumos, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 18-as módosító mellette ellene tartózkodás ezt ellenőrizzük, a 18-as módosítót. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Hármas kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es mellette, illetve a 20-as, még egyszer, tehát a 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 21-es mellette ellene tartózkodás elvetettük, egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 2-es módosító mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk, hármas, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, négyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, ötös módosító mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, és akkor következik a záró szavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást és jelentős többséggel megállapítom, hogy elfogadtuk, úgyhogy gratulálunk. Ezzel a szavazások végére értünk. Tehát lezárom a szavazást. Tehát még egyszer gratulálunk, itt az eredmény látható a táblán. Köszönöm szépen, és akkor következik a 20-as napirendi pontunk, a Világbank jelentése. Itt egész pontosan 15 percünk van. López Clarosnak adom meg a szót a Global Indicators uh, Group uh, ügyvezetőjének, és ő fog minket tájékoztatni a Világbank uh, csoport 2015-ös Doing Business 2014 jelentéséről, a gazdasági fejlődés helyzetéről globálisan, úgyhogy mindenkit kérek, aki Eh, el kívánja hagyni a termet, ezt csendben tegye meg. Folytatjuk a munkát, és kérek csendet. A gazdasági fejlődés értékelése globális szinten nagyon fontos a szakbizottságunk számára. Éppen ezért eh, örülök annak, hogy López Kláros úrnak megadhatom ebben a témában a szót parancsoljon. Uh, good morning, Mr. Chairman. It's a pleasure to be here in the Trade Committee of the European Parliament. Köszönöm szépen, elnök úr, nagy megtiszteltetés számomra, hogy az INTA szakbizottságban beszámolhatok erről a témáról. Szeretnék áttekintést adni a legutóbbi 2015-re vonatkozó Doing Business jelentésről, ami a hatékonyságot illeti, és három részre osztanám fel a megjegyzéseimet. Először szeretnék néhány szót szólni azokról a változásokról, amelyeket a Doing Business jelentés kapcsán végeztünk, illetve hogy milyen mögötte megbúvó metodika. Szeretnék az eredményekről beszámolni, az ezévi jelentés kapcsán, és végül pedig, mivel 12 éve készítjük már ezt a jelentést, szeretnék szólni néhány szót a trendekről, az adatokról is, amelyeket megvizsgálunk. Nagyon sok reménykedés okot adó adat szerepel itt. Hát a biznisz környezet bizonyos aspektusaira tér ki a jelentés, a világgazdasági fórum az intézményeket vizsgálja inkább, amelyek a termelékenységet befolyásolják. A Doing Business jelentés inkább egy szűkített területre összpontosít a beruházási légkör kapcsán. Hogyha meg szeretnék tudni azt, hogy meddig tart ez, mennyi lépésre van szükség, illetve eh, hogyan lehet egy eh, KFT-t létrehozni, akkor ez a jelentés eh, a forrás, hogyha azt szeretném megtudni, hogy a forrás, illetve hogy eh, a szerződéshez mennyi van szükség, mennyi időre van szükség az export oldalon, hogyan alakulnak a dolgok, illetve hogy hogyan tudja valaki az adóbevallási kötelezettségeit teljesíteni, adózási kötelezettségeit. Itt olyan mutatók szerepelnek a jelentésben, amelyek nagyon hatékonyan lefedik ezt a dimenziót. A Doing Business jelentés Egyrészt a törvény olvasatán alapszik, megnézzük a, az adótörvényt, a polgári törvénykönyvet, a munkaügyi törvénykönyvet, a fizetésképtelenségi törvényt, stb. És itt az indikátorok, mutatók definíciójába ezt bevesszük. Számos olyan mutató van azonban, amely a valóságot vizsgálja hogy mennyi időre van szükség egy üzlet beindításához, mennyi időre van szükség az adókötelezettség teljesítése. teljesítéséhez, tehát ez a tények és a jogalkotás kellemes kombinációja, a valóság és a törvények vizsgálatának ötvözése. Szeretnék néhány szlájdot mutatni önöknek, amely jelzi majd azt, hogy miért volt ennyire sikeres a Doing Business, mint eszköz a a világon az üzleti kapcsolatok erősítésében. Ez egy olyan ábra, amely azt mutatja, hogy Belgiumban milyen szempontokat kell figyelembe venni, például a regisztrációnál. Itt 8 folyamatról van szó, a kék oszlopok azt jelzik, hogy mennyi időre van szükség, és Belgiumban 64 napot vesz ez igénybe, 12,7%-os ez az adóösszeg az ingatlan árának 12,7%-a. Eljeleztem, hogy ez rendkívül bonyolult, időigényes, és nagyon sokba kerül Peru esetében. Pusztán négy eljárás van szükség, hat és fél napra, tehát tizedét teszi ki ez az idő a Belgiumban ráfordítandó időnek, és 3,3%-et teszi ki ez az ingatlan értékének. Két dolgot szeretnék megemlíteni a két slide kapcsán. Az első, az az, és ez a doing business adatokra jellemző. Tehát így be tudjuk mutatni az összes részletet, amely kapcsolódik egy adott tranzakcióhoz, például 108 eh, ország esetében látjuk ezt a regisztrációnál, minden év esetében minden országra levontva mindent meg tudunk vizsgálni. Ez pedig a weboldalon is követhető. Megjomott és Perút szándékosan ragadtam ki, ha tíz évvel ezelőtt kellett volna előadást tartanom itt a házban ebben a témában, akkor valószínűleg egy OECD országot választottam volna, amely a gyors, nem bonyolult eljárásra mutatna példát, illetve a másik oldalon egy fejlődő országot ragadtam volna ki, ahol bonyolultabb a helyzet. De Belgium például jól mutatja azt, hogy pont az ellenkezője igaz. Tehát bonyolult, az eljárás költséges Belgiumban, sok időt vesz igénybe, és viszonylag kevés időt vesz igénybe, és egyszerű az eljárás Peruban. Tehát a Doing Business adatok, majd később mutatok még néhány szlájdat ezekről, azt mutatják azt, hogy nagyon sok ország a fejlődő világban a hatóságok egy sokkal jobb üzleti gyakorlatot vesznek át, mint például a magasabb bevételű országokban. Az ezévi jelentés ...230 reformot tartalmaz 123 országban, és ez azt jelzi, hogy a hatóságok eltökélték magukat, hogy széleskörű reformokat valósítsanak meg a világon. Például a Szarától délre fekvő afrikai részekkel is elindítottuk a párbeszédet, ahol 75 reformot valósítottak meg a legutóbbi mandátum alatt, és egy másik régió, amely rendkívül érdekes, az Európa és Közép-Ázsia, az Európai Unió jövőbeni tagjai is szerepelnek itt, 85%-a az országoknak egy, két vagy három doing business reformot is megvalósít. Szeretnék kitérni a változtatásokra, amelyeket ebben az évben elvégeztünk a Doing Business jelentés alapján. Úgy érezzük, hogy ez a hírnevét emeli majd a jelentésnek, hiszen ez egy nagyon értékes eszköz lehet a politika formálói számára. A Doing Business jelentés eh, rangsorolta az országokat a gazdasági eh, szabályozás jegyében, az ESA ehm, listája létezik erről. És az egyik dolog, amit az elmúlt két-három évben megoldottunk, egy új mátrixot eh, próbáltunk ki, amely a határtól való távolságot is figyelembe veszi. Számos adatot gyűjtöttünk több mint tíz éven keresztül számos ország esetében, és mostanra kiderült az, hogy hol vannak a legjobb üzleti gyakorlatot. Tudjuk például azt, hogy Szingapurban 150 napot vesz igénybe a szerződés hatávali eh, léptetése van, ahol ez 3, 5, 6, 7, 8 évet vesz igénybe, ez pedig rossz a gazdasági szereplőkre nézve. Szingapurban ez a legjobb gyakorlat a világon, ami a szerződéseket illeti. Tehát Szingapur az élvonalban jár. Új-Zélandon egy fél napot vesz igénybe, Tehát az almutatók esetében, a mintában a határértéktől való eltávolodást is próbáltuk jelezni. A sárga pontoknál pedig minden ország esetében megláthatjuk azt, hogy a legjobb üzleti gyakorlatok szabályozásai milyen messze járnak. Az egyik módosítás pedig az, hogy alapjául vesszük ki a rangsorolásnak, és mint említettem, az új rangsorolásban ezt a távolságot vesszük figyelembe. Bizonyos országok esetében ezt már megtettük, mind az új, mind a régi rangsorolás korellálnak. Az egyik előnye annak, ebben a módszerben, hogy az 1.1-es ábrában ez a rangsorolás tartalmazza, rangsorolás mellett mutatjuk a pontszámot is, amely kapcsolódik az ahhoz adott helyhez. Itt különböző klaszterek láthatóak, látjuk például azt, hogy Peru, Chile, Belgium, Izrael, Mexiko, Kolumbia hasonló pontszámokkal rendelkeznek, még akkor is, hogyha a rangsorolásbeli helyük más és más. És a felfelé mutató kék nyilat a jobb oldalon látjuk, mutatja azt, hogy egyik évről a másikra milyen mértékben javult ez a pontszám, illetve a cél küszöbhöz képest hogy alakult. Tehát 80% az országoknak 2014-ben javította a pontszámát. Még akkor is, hogyha a, rangsorban néhány helyen lejjebb csúsztak az adott országok. Tehát, hogyha ez a pontszám javult, akkor azt jelenti, hogy a doing business mutatók tekintetében az adott ország javult. Tehát ez egy nagyon pozitív üzenet. 80%-a az országoknak elmondhatja azt, hogy ebben az évben a biznisz, az üzleti környezetük javult az előző évhez képest, tehát jó fogadtatásban részesült ez a típusú matrix. Ebben az évben ezen kívül még sikerült kibővíteni az adatok lefedettségét nagy országokban, ahol több mint 100 millió ország, ember él. Az egyik kritika, ami elhangzott a jelentéssel kapcsolatban, kimondja azt, hogy a legnagyobb városokban fettük le az üzleti környezetet, és ez nem reprezentatív az egész országra nézve. Oroszország kritizálta ezt, azt mondták, hogy Moszkvát fettük le, de több időzóna van Oroszországban, és vannak más városok, ahol jobb a, az üzleti környezet, éppen ezért a jelentés értelmében Oroszország rosszabb rangsorban, rangsori helyen szerepel, mint a más városokat is megvizsgáltunk volna. 11 országban, a második város, is kibővítettük ezt, például az USA-ban, New Yorkon kívül Los Angeles esetében, Mexikóban, Monterrey-nél, illetve Brazíliában, Rio de Janeiro-ra is ki, kibővítettük Mumbai-ra, New Delhi-re, Shanghai-ra, Pekingen kívül, tehát itt látjuk azt, hogy hol, hogy van az elosztás. Amikor az adatokat összegyűjtöttük, bizonyos dolgokra fény derült. Tehát ahol nemzeti törvény szabályozza mindezt, ott nincsen változás. Például a befektetővédelem, a hitelfelvétel, mert ahol ez e, nemzeti vagy szövetségi jogalkotáson alapul, ott nem változott az ország teljesítménye egy adott városban. Más mutatók, különösen azok, ahol az időkomponens is megjelenik, itt vannak különbségek az első és a második város között. Kiderült a, e, a jobboldali kartából, illetve ábrából, hogy Nagyobbak a különbségek az első és a második város között. Az első egyetlen kivétel az az USA, ahol kiderült, hogy Los Angelesben a üzleti környezet sokkal rosszabb, mint New Yorkban. Éppen ezért az USA ebben az évben lecsúszott eh, néhány helyel ebben a eh, rangsorban, De ezen kívül az adatok azt támasztják alá, hogy a legnagyobb gazdasági jelentősége bíró város jól tükrözi az ország helyzetét. Beszélnék azokról a változásokról is, amelyek az idei évről, jövő évre, évre áttérve történtek. Két példát is adnék ezekre. Az egyik az az elektromos hálózattal kapcsolatos infrastruktúrális indikátor, amelyet két évvel ezelőtt vezettünk be a Világbank javaslatára, amely az időt, az eljárásokat és a költségeket is nyilván tartja. Az elektromos hálózattal kapcsolatban ez nagyon fontos lépés volt a világbajnok szempontjából, a Doing Business projekten belül, és ez a mutató korrelál sok társadalmi mutatóval, tehát nagyon jól mutatja az infrastruktúrális igényeket a, az áramszolgáltatásban. Ugyanakkor az utóbbi évek során sok afrikai partnerünk jött oda hozzánk azzal, hogy hogy azt mondják, hogy igaz, hogy nagyon drága az Afrikában az elektromos hálózat kiépítése, de a fő baj nem is annyira a költség, hanem az, hogy mennyire megbízható az ellátás. Hogyha sikerül létrehozni a hálózatot, akkor lesz-e benne áram? Ez a fő kétsége fejfájása minden befektetőnek, beruházónak, beruházónak, aki ugyan hajlandó lenne ilyet építeni, de nem tudja, hogy tudja meg működtetni. Tehát megpróbáltuk most ezt is felvenni egy új mutatóval, amely az ellátás biztonságának a mutatója. 180 országra vonatkozóan megpróbáljuk ezt kiszámítani. A második példám a tulajdon viszonyokkal és a tulajdon bejegyzésével kapcsolatos mutató, amely az idejét, költségét, az eljárási terhét mutatja a tulajdon bejegyzésének a tervezéstől a kiépítésig. Ennek a mutatónak a kritikusai azt mondják, amikor a világbankhoz jönnek, hogy Nálunk ez ugyan nagyon bonyolult, az ilyen tulajdonbejegyzés költséges, de amint megtörtént a bejegyzés, attól kezdve a tulajdonosi jogok biztosak, és a bíróság megvédi azokat. Ugyanakkor más országokban meg lehet, hogy könnyű bejegyezni a tulajdont, de a jogbizonytalanság nagy, és hiába van valakinek bejegyzett tulajdona, nem biztos, hogy megtarthatja azt. Ennek van érvényessége ennek a kritikának, és éppen ezért jövőre megpróbáljuk az idő, az eljárás és a költségmutatók mellett azt az index is, indexet is kidolgozni, amely ezt a fajta bizonytalanságot méri. Tehát a tulajdonhoz fűződő jog biztonságát fogja ez jelezni, és akkor ezek után úgy tűnik, hogy tényleg most már a hatékonyságát az eljárásnak és a kvalitatív mutatókat is magában foglaló összmutatót tudunk kidolgozni. López úr, elnézést kérek, ideje korlátozott már, jóval túllépte. Engedjék meg, hogy akkor végül bemutassak gyorsan még néhány diát arra vonatkozóan, hogy mi történik az adatokkal hosszabb időtartományban. 2005 vonatkozóan, ha megkérdezzük magunkat, hogy akkor hány ország vett részt a rendszerben, ezek száma 40 körüli volt, és ezek szinte mind EBSZ e tagok voltak. 2014-re ez 127-re nőtt, vagyis meg háromszorozódott azon országok száma, akik részt vesznek a Get a Business Started projektban, és ez nagyon nagy eredmény, mert közben az irodalom azt mondja, hogy, hogy illetve egyértelmű az összefüggés az eljárás bonyolultsága és a korrupció szintje között. Utolsó diát mutatom, ezt a konvergenciát itt is látjuk. Ha lebontjuk a mintát, a bal felső grafikonon látszik, tehát a legrosszabb és a legjobb mutatókat felmutató országokat összehasonlítjuk, tehát ahol a legbonyolultabb és a legkönnyebb céget bejegyeztetni és tulajdon bejegyeztetni, akkor azt látjuk, hogy 2005-ben ez a különbség a legrosszabbak és legjobbak között 87 nap volt, ez mára 29 napra csökkent, és ez a konvergencia azt jelenti, hogy sokat javult sok országban, ez a fajta cég és tulajdonbelegyzés, tehát politikai döntések, intézkedések révén sok ország mutatói javultak. Ez a Világbank számára nagyon pozitív mutató, hiszen fő célunk pont ennek a konvergenciának a megteremtése volt, és az a célunk hosszú távon is, hogy a fejlődő országokban olyan feltételeket teremtsünk, amelyek egyre kedvezőbbek a, a cégek nek. Az adatok azt mutatják, hogy ez a trend érvényesül, és ez végre egy pozitív üzenet 10-12 év működés után. Köszönöm szépen! Most akkor Kitten Darling asszonynak adok szót. Köszönöm szépen ezt az előadást és az áttekintést. Itt ugye a jogi és a gyakorlati szempontok közösen bemutatásra kerültek az előadásban. Ezzel kapcsolatos a kérdésem. Az Amerika, dél-amerikai országokban azt látjuk, hogy Kolumbia például nagyon magasan szerepel a listán, miközben azt látjuk és tudjuk, hogy hatalmas az em, méreteket ölt az emberi jogsértések száma és mértéke. Hogy hozható ez a két dolog egymással összhangba? Köszönjük.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 vagy beruházók, ha a, nagyon komolyan érvényesítenék azokat a magas standardokat, amelyek a beruházások során érvényesülnek, ez az emberi jogok helyzetén is javasol, javíthatna. És ezért úgy gondoltuk, hogy a mi bizottságunkon belül is szeretnénk foglalkozni a Miamári helyzettel, és ennek során a beruházási megállapodás tárgyalása során reméljük, hogy az emberi jogok is érvényesülnek majd, és én is kíváncsian várom a meghallgatást. Köszönöm szépen, és akkor megadom a jelentéstevőnknek, David Martinnak a szót. Én nem akarok itt az idővel szemeszállni, úgyhogy rövid leszek valóban komoly reformok kezdenek megvalósulni Myanmarban, és a jelentés szerint Ansan San sem kérdőjelezi meg, hogy ez a reform folyamat gyakorlatilag megakadt, és a változások legalábbis nem olyan lelkesedéssel zajlanak, mint amilyen a kezdetben volt. Komoly problémák vannak a kisebbségi jogokkal, kapcsolatosan a muszlim kisebbségek jogait illetően, és ezeket még nem oldották meg Myanmarban. Azzal kapcsolatosan, hogy a bizottság által kezdeményezett beruházási megállapodást mi hogyan nézzük, nyilvánvalóan meg kell vizsgálnunk, hogy milyen a helyzet Myanmarban, és hogy ez a megállapodás milyen szerepet játszhat a demokrácia erősítésében. Nyilvánvalóan mi szeretnénk elkerülni, hogy európai beruházók visszaéljenek ezzel a megállapodással, viszont arról is gondolkodni kell, hogy a beruházók kellő védelmet élvezenek. Tehát egy megfelelő egyensúlyt kell kialakítani a kettő között. Ezt meglehetősen nehéz lesz elérni, és reméljük, hogy ez a meghallgatás ehhez hozzá fog járulni. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és akkor az első kört megnyitom. Itt a politikai összefüggéseket vizsgáljuk meg, ahogy az a beruházás politikával összefügghet, és nagyon örülök, hogy Ang nying O mint a beruházások illetékes szakértője, a Nemzeti Tervezési Minisztérium, Nemzeti tervezési és Gazdasági Minisztérium részéről itt van a körünkben, ő lesz a tárgyaló fél a megalapodás kapcsán. 10 percben megadom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék bemutatkozni, Önök Nyang vagyok. A Nemzeti Tervezési és Gazdaságfejlesztési Minisztérium beruházási főosztályának vezetője az összes beruházásért felelősek vagyunk Myanmarban. Nagyon szépen köszönöm a meghívást az Európai Parlament részéről. Röviden szeretném bemutatni a közelmúltbeli fejleményeket az országunkból. Most azzal kezdeném, hogy röviden bemutatnám az országot. Ez a legnagyobb délkelet-ázsiai tengertől elzárt ország, Kína, India és Nepál hatáján, Laos, délen Laos, Tájföld és Banglades határolja az országot. A dél-kelet-ázsiai és Dél-Kelet-Ázsiában egy hídszerepet töltünk be, és nagyon stratégiai, stratégiailag nagyon fontos szerepet töltünk be. Nagyon gazdagok vagyunk természeti erőforrásokban, a lakosság egy millió, tehát ez egy eléggé jelentős piac. A lakosság 60%-a fiatal, ami komoly esélyeket kínálhat. 2011-ben a az új kormányunk megalakulása előtti évben nem volt túl rózsás a helyzet, a GDP mindössze 1 tehát a külföldi beruházások aránya mindössze 1%-ot tett ki a GDP-ből, a növekedés 5,6%-ot, az export 7,5 milliárd dollár, és az import 4 milliárd dollár. A távközlés sűrűsége azonban rendkívül alacsony, 4%-os volt. 2011 márciusban alakult meg az új kormány, és akkor komoly változások történtek az országban. Elsőként a korábban katonai rezsimet egy szabadon választott kormány váltotta fel. A parancsuralmi rendszert egy demokratikus rendszer váltotta fel, ami egy nagyon komoly politikai változást jelentett az országunkban korábban etnikai feszültségek jellemezték az országot ezt mi most igyekszünk a megbékélés útjára terelni és a gazdaságot is a piacgazdaság irányába fejleszteni. a kormányunk nagyon fontos reformokat kezdett meg elsőként politikai reformokat amelyek elsősorban a politikai befogadásra, inkluzióra irányulnak, a szólásszabadság érvényesítésére, a sajtószabadság, a nemzeti stabilitás megteremtésére. Ez az egyik kulcs a politikai reformoknak. Ezt kísérték aztán gazdasági és szociális reformok is, a kereskedelem és a beruházások liberalizálása, a pénzügyi és monetáris szektor liberalizálása. Ezt követi majd a közigazgatás reformja, ami elsősorban a jó kormányzásra, átlátható kormányzásra irányul. Végezetül pedig a vállalkozási reformra is így törekszünk. Az egyik miniszter illetékese a magánszektor liberalizálásának. Tehát ezek a legfontosabb lépések, amelyeket a kormány megkezdett. A vállalkozás ösztönzés az egyik legfontosabb célja a kormánynak. Olyan vállalkozási környezetet igyekszünk teremteni, ami ösztönzőleg hat a vállalkozásokra. Ennek érdekében a kormány nagyon fontos reformokat valósít meg. Először is a jogi keretet kívánjuk megreformálni a korábbi külföldi beruházásokra vonatkozó törvényt igyekszünk vonzóbbá tenni a külföldi beruházók számára, és a szakpolitikai reformok is nyitottabbak, liberálisabbak, és ezzel azt kívánjuk lehetővé tenni, hogy a külföldi beruházók előtt nyitottabb legyen az ország. Emellett az eljárásainkat is észszerűsíteni kívánjuk annak érdekében, hogy a vállalkozások életét megkönnyítsük. Végezetül pedig intézményi reformokat is megkezdtünk. A beruházási bizottság kulcsszerepet játszik mindebben a munkában. A korábban csak a kormány tagjai vettek részt ennek a bizottságnak a munkájában, ma azonban már a kormány tagjai mellett például én is a kormányt képviselem ebben a bizottságban a vállalkozók képviselői illetve közgazdászok is képviseltetik magukat illetve a kereskedelmi kamara tagjai is. Ez nagyon fontos, hogy ezáltal elősegítsük a külföldi beruházásokat az országunkban. Ez a grafikon eh, mutatja, hogy a külföldi beruházások hogyan alakultak 2000 11 és 15 között. Eh, általában az alap eh, anyagiparban eh, történtek a beruházások, a külföldi beruházások 40%-a a gáz és kőolajiparba érkezett. A mostani kormány alatt azonban már a feldolgozóiparban, a közlekedésben is vannak külföldi beruházók. Tehát úgy látszik, hogy az alapanyag ágazatokból egyre inkább átkerülnek a külföldi beruházások a feldolgozó iparba. A korábbi kormányhoz, kormány időszakához képest. Ami a külföldi beruházókat illeti, Kína áll az első helyen. Ezt követi Tájföld és Szingapur. Tehát változatlanul Kína játsza az uralkodó szerepet. látható, hogy a négy év során hogyan alakultak a beruházások. Az első évben 4,6 milliárd dollárt ért ez el, ebből azonban 4,3 milliárdot tett ki egy vízi erőműben történt kínai beruházás. Másodikban, a második évben a külföldi beruházások 1,1 milliárd tettek ki, a harmadik évben, 2013-14-ben pedig 4,07 milliárdot mindössze 6 hónap alatt, tehát a tavalyi évet több mint egy harmaddal haladták meg a külföldi beruházások, Ha megnézzük az EU-ból érkező beruházásokat, itt is az alapanyag iparban történt a legtöbb beruházás, és a 2011-14-es összehasonlításban a GDP belül az 1,1%-ról 5,6%-ra emelkedett a külföldi beruházások aránya és a export is jelentős mértékben megemelkedett, tehát három év alatt 14 os növekedést értünk el, ami igen komoly változás a makroökonómiai adatainkban. Nagyon sok ország esetében, az ázsiai országok, kicsi Kína, Indai, más ázsiai országok esetében kötöttünk megállapodást Kuwaittel, Izraellel is, behültetési megállapodás. Most pedig ezt szeretném magyarázni azt, hogy miért van szükség több EU-s beruházása az országunkban. Mi támogatjunk a, a beruházásokat, a minőségű beruházásokat, a megfelelő business conduct érdekében és technológia transferre van szükségünk, hiszen lemaradunk más országokhoz képest. Szeretnénk fejlődni, és a technológia beszerzése nélkül nagyon nehéz lenne az ország gazdasági fejlődése szempontjából. Szeretnénk diversifikálni más országokban is, azért, hogy mások mi a márba ér, érkezzenek. Nem szeretnénk egy országtól függeni, Myanmarban egy ország befektetéseitől, és az Európai Unió nagyon sok segítséget nyújtott, már eddig is kaptunk támogatást a fejlesztésekhez. Szeretnénk olyan EU-s beruházásokat, amelyek kölcsönös előnyöket juttathatnának a számára. Éppen ezért a kormányunk már eltökélte magát a tárgyalások mellett, a bilaterális beruházásoknál. Köszönöm szépen! Thanks a lot! Köszönöm. Nagyon konkrét eh, megjegyzéseket hallottunk, eh, rendkívül jó tájékoztatást, köszönjük szépen. Két további személyt szeretnék köszönteni. Egyrészt Turenál urat, a Sydney Egyetem eh, munkatársát, illetve Scott Hart asszony, aki az Emberjogi Nemzetközi Szövetség tagja, tehát két különböző nézetet ismerhetünk majd meg, az egyetemit, másrészt pedig egy civil szervezet eh, elképzeléseit, ami a beruházási tevékenységet illeti. Először Turenál úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen ezt a kedves bevezetést, és köszönöm szépen, hogy a parlament meghívott egészen Sydneyből, Hát elnézést, hogyha kicsit fáradtnak mutatkoznék, de ez a jetlag miatt van. Aung San Suu Kyi azt mondta, hogy a nemzetközi közösség azzal segíti a folyamatot, hogyha elismeri a burmai helyzetet, úgy, ahogy az van, nem úgy látjuk ezt, ahogy mi szeretnénk, és ne várjuk azt, hogy happy endinggel végződik majd a történet, és mi ennek szellemében dolgozunk. El szeretnék még mondani valamit a, a burmai reformok kapcsán, az elnök hivatalában is így gondolkodnak. Az a nézet pedig, amit én bemutatnék, az inkább egy csoporton belüli nézet, nem színi nézete. Tehát a kontextus, amiben járunk, az a 2014-es gazdasági politikai kon- kontextus, nem 2012-es ez a hangulat, amikor még optimizmus uralkodott a reformok kapcsán. Tehát Szeretnék néhány ilyen reformot említeni. Ha megnézzük ezeket a reformokat, akkor ez egy nehéz kérdés. Tehát mik voltak azok a reformok, amelyek elindították a lelkesedés 2011-12-ben? Az első a árfolyam változása. Talán sokan emlékeznek arra, hogy Burmában dzsedben határozták meg az 1 USA dollárnyi értéket, de a piaci érték 1000 jet volt, tehát ez óriási különbség volt a formális és a piaci árfolyam között, de ennek volt egy sokkal komolyabb dimenziója is, nem pusztán szimbolikus jellegű volt ez a dimenzió. Nagyon fontos megemlíteni azt, hogy ez indította ezt a folyamatot, ahogy egy nagyon egyszerű folyamaton keresztül az állami vállalkozások a régi árfolyamon számolták el ezt a folyamatot, nem a tényleges felvételi áron, felvásárlási áron. Tehát 2012-ben először figyeltek fel az emberek a reform folyamatra Burmában, és gondolták azt, hogy hát ez komoly helyzet. Olyasmi kezdett el, elkezdett elindulni, amely korábban nem volt eh, tapasztalható a külföldi befektetési törvény is eh, elfogadásra került, egy, egyéb hasonló törvények, a központi bank szerepe, Ami a turizmus illeti, a turizmus szerepe is megnövekedett. Lehet, hogyha ezeket a reformokat külön követjük 2011-2012-ben. A világ nagy része elvárásokkal, reménykedéssel követte az eseményeket, és nem figyeltek oda annyira Burma gazdaságára. Ez sikerült úgymond megoldani, nyitott volt az ország vállalkozások számára. Én azt gondolom, túlságosan elhamarkodott volt ez a következtetés, és hogyha megnézzük ezeknek a reformoknak a megváltoztatását, amelyek lelkesedést, optimizmust indítottak el, akkor megint csak két kérdést kell felvetnünk mindezek kapcsán. 2014-ben a jelenlegi reformprogram felületes, formában nem befejezett, és nem tűnik úgy, hogy befosan. a gazdasági problémáknak nem térnek ki a gyökereire. Egy olyan kormányról van szó, amely szigorú ellenőrzést tart fenn az ország gazdasága nagy része felett. Nincsen tényleges piacgazdaság, amely jogokra alapul, a tulajdonjogra és a többi. A magán a magánágazat az engedélyekre, az engedményekre számít, ezen szigorú feltételek alap. Ebben a kontextusban, miközben a reformok az utóbbi években lelassultak, ezekre az engedélyekre, konszessziókra engedményeket tettek, felazították őket, és nem gazdasági reformok történtek valójában. Ezek az engedélyek és konszessziók nagy részt, bár nem teljes körűen, úgynevezett privy cégekhez jutottak, amelyek olyan cégekhez jutottak, amelyek közel voltak a hatalomhoz, és és a végrehajtás is nagyon részleges volt. Ezek a nepotizmus elvén alapján működő cégek befolyásolták az állami döntéshozást, és az állam fogjává vált ezen érdekcsoportoknak, és most ez nyilván visszahatott a gazdasági növekedésre negatívan. Milyen a vonatkozóan egy barátom azt a kifejezést használja, hogy gyakorlatilag putyinizáció zajlik Myanmarban, vagy ahogy a felszólaló mondja Burmában. És azt látjuk, hogy a külföldi bankokat megpróbálják kiebrudalni, ez már régóta várható volt. Összesen kilenc külföldi bank kapott engedélyt a működésre, egy sincs köztük európai, a többségük ázsiai, illetve egy ausztrál is van köztük. Tehát lássuk, hogy mi történik. Ezek a koncesziók a külföldi bankoknak ráadásul nagyon megszorító jellegűek voltak, csak ö, ö, csak külföldi valutában adhatnak hitelt, nem adhatnak nagykereskedelmi hitelt, csak kiskereskedelmi jelentőségük van, és nagyon szigorú és megszorító szabályozás kell, hogy elszenvedjenek. Miközben Burmában nincs igazán ö, megfelelő tőke. Tehát a külföldi bankok története másra is rávilágít arra, hogy volt ugyan egy lehetőség ebben az országban, hogy beinduljon a verseny, a franchise ágazat például még egyáltalán nem létezik, és továbbra is úgy tűnik, hogy ez erre továbbra sincs lehetőség, tehát elszalasztotta az ország a lehetőségét annak, hogy modernizálja a ágazatot. Ezen túlmutatóan azt is el kell, hogy mondjam, hogy a reformok ö, ö, messze elmaradtak a várakozásoktól gyakorlati hasznosságuk tekintetében. Például az átváltási arány története. Ugye lehetett volna az államháztartást rendbe tenni némi árfolyam szabályozással, de inkább ehelyett a gáz és olaj ágazatot nyúlta le az állam, és nem voltak konzultációk, és 40%-át ezen jövedelmeknek megpróbálja elvonni, elvonni az állam adó intézkedések révén. 40%-a az állami bevételnek, amit egyébként beszedhetnének, nem jut el az állam kasszába a külföldi közvetlen befektetések tekintetében azért volt némi elmozdulás előre, de ez is kizárólag szinte a bányászati ágazatra korlátozódik, és például az exportot fellendít termék gyártásba, könnyiparba nem nagyon folyik a pénz, sőt, csökkent Ugyanakkor a katonai kiadások jelentősen megnőttek az állami kiadások között arányukban. És a költségvetés a, a, a költségvetési deficitnél sokkal nagyobb a katonaságnak adott pénz, tehát abszolút értékben a kiadások nőttek ezekre a területekre, miközben a deficit is nőtt. Az utóbbi két évben 11%-osan nőttek a hadi kiadások, és a kormány első évében volt némi előrépés, utána viszont megint csak a katonaság lobbija érvényesült, és, ezzel, és ezzel aláásták végül is a központi bank reformjának a lehetőségét is, az adórendszer nem megfelelő, túlzóak a kiadások, ezért kizárólag a központi bank finanszírozhat projekteket, amely persze nem független egyáltalán. Végül pedig, és ez az utolsó fejezet, a mezőgazdaság. A mezőgazdaság helyzete nagyon súlyos. A lakosság 17%-a mezőgazdaságból él. Mi történik a mezőgazdasággal? nincsenek egyáltalán mezőgazdasági reformok. A burmai gazdálkodók egyre nehezebb helyzetben van, nem tudják, hogy mikor mennyit érdemes termelniük, és gyakorlatilag a föld kisajátítása egyre nagyobb méreteket ölt, tehát a, a ref, úgynevezett bejelentett reformok előttihez képest csak romlott a helyzet. Gazdasági reformok voltak. Rangunban például. De ö, a gazdasági szervezetek, intézmények rendszere továbbra is túlszorosan kötődik a politikai és katonai elithez, tehát valódi reformokra lenne szükség, valódi gazdasági reformokra, ezen intézmények reformjára is, amelyek garantálhatnák például a tulajdonjogokat, és a többségnek és nem a kisebbségnek adnának csak kedvezményeket, tehát Burmában az átalakulás még nem kezdődött el. And now, madam... Köszönjük. Most Scott... Scott Hart asszony következik. Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy itt lehetek, és külön üdvözlöm ezt a nagyon fontos meghallgatást olyan időszakban, ami egy eléggé kritikus időszak Burma történelmében. Sean Tunnell által elmondottak mellett eh, reálisabban kellene értékelnünk az emberi jogi helyzetet. Eh, egy eh, kiadvány található a terem előtt, ami felvázolja az ENSZ biztonsági tanácsi határozatát következő helyzetet. Az új politikai fogva, tartottak száma ismét emelkedik az új kormány megalakulása óta, és jó lehet üdvözöl, üdvözlendő a sajtó jog területén tört reform, ugyanakkor viszont az elmúlt évben 20 újságírót, illetve laptulajdonost csak idén eh, ítéltek, elítéltek, és eh, múlt hónapban eh, még egy újságírót is letartóztattak. Ez egyik legnagyobb kihívás az emberi jogok területén, és ez összefüggésben a vállalkozási tevékenységgel, a, a földek kisajátítása, a földek, a földfoglalás, és ez egyre inkább valószínűsíti a konfliktus helyzet kiélegződését. Egyelőre a reformok még nem foglalkoznak a büntetlenség kérdésével, nem volt előrelépés, sőt nincs semmiféle kötelezettségvállalás a kormány részéről a jogállamiság kialakítására, a, és ezzel tovább súlyosbodik a föld kisajátítás, földfoglalás helyzete problémája. A közigazgatás és a rendészet nem pártatlan az ilyen esetekben. Vannak olyan esetek, amikor a gazdálkodók nem képesek megvédeni saját tulajdonukat, vagy jogorvoslatot kérni a bíróságoktól, tehát egyre több gazdálkodó folyamodik erőszakhoz, hogy megvédjék a földjeiket. Az emberi jogi aktivisták gyakran eléggé negatívan szólnak a helyzetről, de én szeretnék egy kivételt tenni az a Tillowa övezetről. Ez az úgymond legjobb gyakorlatra egy példa. A Tilova megállapodás értelmében az otthonukat elvesztettek új otthonhoz jutottak. Ha azonban megnézzük ezt a képet, láthatjuk, hogy ezek az új otthonok meglehetősen kicsik. Ebben a kis házban hat lakás van, és az ellátottság meglehetősen szegényes. A vízellátás gyakorlatilag nincs, és ezzel különböző járványos betegségek terjedhetnek a szúnyogok által hordozott fertőzések következtében ezekben az új otthonokban. Sajnos az átlag napi bér mindössze 4 dollár, ugyanakkor viszont eh, a közlekedési költség 4,5 dollár, eh, euró. Úgyhogy eh, gyakorlatilag ezzel az embereket megfosztják attól a lehetőségtől, hogy munkába menjenek. A konfliktusok egyre inkább felütik a fejüket, most államban, több mint száz otthonát vesztett személy regisztráltak, ez egyébként közel esik a kínai határhoz. A nőket érő erőszakos támadások változatlanul a katonai taktika részét képezik. Egyébként ez az a terület, ahol egy vízi erőmű épült. Arakan államban, az ország nyugat részé, nyugati részében az genocidiumot megelőző időszakban, és ezt a kifejezést az, azért alkalmazom, mert az ENSZ különböző ügynöksége is ezt alkalmazták, tehát azóta egy akcióterv készült, ugyanakkor viszont még mindig a muszlimok diszkriminációjáról beszélhetünk, és több százan táborban több ezeren táborban élnek, és a kahingák közül csak nagyon kevesen kapják meg az állampolgárságot, ami azt jelenti, hogy korlátozottak a gazdasági és szociális jogaik. Az erőszak, az atrocitások, a nap részét képezik, és ezzel gyakorlatilag a földeket meg lehetett tisztítani, úgymond, és a beruházások számára rendelkezésre bocsátani. A béke beköszöntével azonban az elmúlt hónapokban ismét újabb fegyveres konfliktusokat tapasztalunk, még olyan helyeken is, amelyek sikeresek voltak a béke megállapodás következtében. És ezek a konfliktusok elsősorban a földhöz, a természeti erőforrásokhoz való hozzájutás miatt alakulnak ki. Az ilyen kritikus helyeken, az, ahol is a rohingákkal e, szembeni, vagy a muzulmánokkal szembeni atrocitások egyre gyakoribbak, nagyrészt összefüggnek a föld kisajátítással. A rohingák az egyik leginkább üldözöttek a világon, és itt olyan gyakorlatokat látunk, amelyek egyre inkább beépülnek a nemzeti jogszabályokba, és ezek potenciálisan kihatnak a nem buddhista egyéb etnikumokra is. Ez az úgynevezett nemzeti pai törvény, ami bizonyos szabályokat ír elő a házasodásra, a gyermekek számára és egyebekre vonatkozóan a nem buddhista közösségekben. Ezen kívül korlátozza az áttérést, úgyhogy itt alapvetően azt látjuk, hogy egyfajta apartheid-szerű helyzet kezd kialakulni. A vállalkozásokra és a, különösen a külföldi beruházókra komoly nyomás nehezedik, hogy ne foglalkoztassanak muszlimokat többen jöttek oda hozzám azzal, hogy többször kaptak olyan figyelmeztetés, hogy ha muzulmánokat foglalkoztatnak, akkor ne számítsanak további szerződésekre. Egyébként meg azt csinálnak, amit akarnak. Az a beruházások és a támogatások remélhetőleg csökkentik, visszaszorítják a szegénységet, és egy haladóbb országá teszik eh, Burmát. Ugyanakkor viszont azt látjuk, hogy számos tényező következtében ez az ország nagyon kockázatossá vált a gazdasági tevékenység szempontjából. És a helyzet eh, az elmúlt hónapokban egyes helyeken tovább súlyosbodott. Nincs megfelelő nincs elegendő intézményi vagy közigazgatási reform, és az eddigi beruházások csak tovább fokozták a visszaélések, a jogsértések, a földkisajátítás, az erőszak, a megélhetés ellehetetlenítésének kockázatát. Tehát ez mind hozzátartozik az burmai helyzet megértéséhez. Ez azonban még nem feltétlenül jelenti a realitást. A külföldi beruházásoktól az emberek azt várják, hogy ezzel az életük javulni fog. Én a helyben működő emberjogi szervezetekkel is együttműködök, akik a konfliktus utáni helyzetben igyekeznek az embereknek segíteni. Az alapanyagiparban történtek kezdeményezések. Az EITI az elmúlt hónapokban azt hozta nyilvánosságra, hogy ezt az egész folyamatot, a változás folyamatát aláássa az átláthatóság hiánya, Amikor azt vizsgáljuk, hogy elérkezett az ideje annak, hogy beruházzunk Burmában, akkor arra kell törekednünk, hogy először a reformok történjenek meg. Ha ezek a reformok, ami például a büntetlenség gyakorlatának vetnek véget, és a jogállamiságot segítik elő, a tulajdonjogok védelmét a magánszemélyek és a vállalkozók körében egyaránt, Amennyiben ez nem történik meg, addig az, akkor az európai beruházók esetleg súlyos bűncselekmények áldozatai is lehetnek, és ennek következtében a saját kellő gondosság elvének megfelelő gyakorlataikat sem tudják érvényesíteni. A vállalatok gyakran tapasztalhatják, hogy a jövőbeni nyereség kockázata meglehetősen nagy, ugyanis ezeket a vállalkozásokat bármikor bíróság elé idézhetik, és ezzel igen komoly árat fizetnek majd azért, hogy nem látják a realitást egész pontosan. Köszönöm, megnyitom a lehetőséget a képviselőknek, hogy kérdéseket tegyenek fel. Szká. Köszönöm szépen. Három nagyon érdekes előadást hallhattunk. Köszönjük szépen, hogy ilyen hosszú utat tettek meg, hogy az ülésünkön részt vehessenek. Van néhány kérdésem. De majd a második panelben tenném fel, amikor a bizottság képviselő is eljön. Szeretnénk megkérdezni azt, hogy a bizottság hogyan látja a kapcsolat az emberjogi helyzet, illetve a befektetési megállapodások között, illetve a bizottságtól meg szeretnénk tudni azt, hogy önök mit gondolnak az emberjogi helyzetről, például a rohingáknak, illetve ezeknek a táboroknak támogatást nyújtunk. Egyrészt emberjogi krízisről van szó, másrészt a helyzetet tesszük legitimé ezáltal, tehát meg szeretnénk tudni az önök véleményét erről a témáról. Turner úrtól meg szeretnénk kérdezni azt, hogy Ön mit gondol, ha megnézzük a speciális befektetési megállapodásokat, és azt gondoljuk, hogy ez hasonló lesz az ISDS-hez hasonlóan, a Kanadával kötött megállapodáshoz hasonlóan. Ez a helyzet milyen változását segítheti elő? Illetve az ön szerint ennek milyen hatása van az emberi jogokra? hiszen hogyha a befektetők pert indíthatnak a kormányjal szemben, ha ennek megvannak a jogi feltételei, akkor ez csökkenti a profitot, bármit is értsünk ezen rendelkezés alatt. Tehát érdekes lenne mindenről többet megtudni. Ami pedig a korrelációt illeti, az emberi helyzet rosszabbodása, illetve a befektetések között, Politikai szempontból ezt hogyan értékelik a beruházás szempontjából? hiszen a befektetések precedenst élveznek az emberjogi helyzet között. Ezen kívül meg szeretném még kérdezni a következőt. Sajnos a második panelben nincsen eh, képviselője Myanmarnak, de a minisztérium képviselőtől meg szeretném kérdezni azt, hogy önök mit gondolnak -e a bizottság ajánlatáról? Megvannak -e esetleg a saját javaslataik arról, hogy a beruházási megállapodásoknak hogyan kéne kinézniük? Hát, ezeknek gyorsabbaknak, másoknak kell lenniük. Tehát a megállapodások hogyan kapcsolódnak a, a politikai helyzethez, az emberjogi helyzethez? Ezeket szerettem volna megtudni. David Martin. Köszönöm. Ami az utolsó pontot illeti, milyen már képviselőtől meg szeretném kérdezni ezt, hogy a befektetési megállapodások hogyan bátoríthatják el, vagy hogyan bátoríthatják el az európai cégeket arra, hogy milyen ma beruházzanak, illetve hogy ez megváltoztatja -e a beruházások jellegén különböző típusú cégeket lehet ebbe bevonni. De mindenkitől kérdezném azt, hogy eh, a Miamari Beruházási Bizottságról mit gondolnak. Felénk ezt úgy mutatták be, hogy ők a környezetet védik, a szociális hatásaival foglalkoznak a beruházásoknak, de amit Tanöz eh, úr mondott, illetve erre utalt, ezzel inkább másokat akarnak megakadályozni abban, hogy bejöjjenek az országba, és itt beruházzanak. Tehát engem ezek a dolgok érdekelnek, ami pedig az emberjogi helyzetet illeti. Amikor ez a bizottság megvizsgálja a javasolt beruházásokat, akkor foglalnak az emberjogi szemponttal. Köszönöm szépen, elnök úr! Mi a katonai megszállást illeti Myanmarban, tudjuk, hogy itt még nagyon sok munka van, illetve várjuk a tűzszünetet a politikai tárgyalások után. Nagyon-nagyon törékeny a helyzet Burmában. Értem, hogy üdvözlik a beruházásokat, de azt gondolom, hogy nagyon fontos itt óvatosan eljárni. Engem még a következő is érdekel, milyen már hogyan tervezi biztosítani az, hogy a az etnikai kisebbségek ugyanúgy részesei lehessenek a gazdaságnak. Az ISDS úgy tűnik, hogy inkább a külföldi befektetőket részesíti előnyben a helyi befektetőttel szemben. Hiszen a kisebbségek e, ásványanyag szempontjából nagyon gazdag területeken élnek. Köszönöm. Köszönöm. Most rövid válaszok? Nem, még nem a válaszok. Még egy kérdés elég. Öné a szó. Eléggé ijesztő, amit az előadás a kisebbségekről mond. Szerintem bármely országgal, ha megállapodunk, akkor ezekre az emberi jogokra külön oda kell figyelni a szólásszabadságra, a vallásszabadságra, és ha kereskedni akarunk Myanmarral, akkor ezekkel a kérdésekkel kell először foglalkozni, mielőtt bármilyen kereskedelmi megállapodást kötünk. A Dél-Afrikához hasonló a helyzet. Myanmar mindaddig nem kóser, ha mondhatom így, állam, amíg így beleavatkoznak például a ö, szexuális ö, jogokba, az emberi méltóságot így lábbal tiporják. Hogy, hogy lehet egyáltalán ö, szóba hozni azt, hogy egy ilyen nemzettel kereskedjünk? Én nem értem. Jó, akkor most akkor kérjük a három előadónkat, hogy válaszoljanak a kérdésekre. Köszönöm szépen, elnök úr! hogy miért akarunk beruházási megállapodást kötni az EU-val. Ennek eh, az az oka, hogy eh, diversifikálni szeretnénk a beruházási profilt az országban, szeretnénk minél több és többféle országot eh, vonzani magunkhoz, és hogy miért pont európai beruházást szeretnénk, azért, mert, mert számunkra is fontos, hogy védettek legyenek ezek a befektetések. A kormányunk úgy áll hozzá, hogy ha az EU-val elkezdene ilyen értelemben kereskedni, akkor szigorúan védenénk az európai érdekeket hazánkban, mert ez a mi érdekünk is, és Tehát ez a kiindulás. A kormányunk álláspontja. Ami a környezeti és szociális hatásokat illeti. Ez, amikor még csak egy javaslat tervezet volt, akkor egyeztettünk a Környezetvédelmi Minisztériummal és az Erdészeti Minisztériummal, ez egy újonnan létrehozott minisztérium, és elküldtük a javaslatunkat tehát ennek a minisztériumnak véleményezésre, és megkérdeztük, hogy az ilyen beruházásoknak milyen, ha lenne egyáltalán környezeti hatása lenne, és konkrétan megkérdeztük a, a felelős minisztériumokat arról is, hogy ezek a beruházások vagy befektetések eh, ilyen társadalmi hatásokkal járnának. Az ezen két eh, minisztérium hozzájárulása nélkül nem engedélyezünk semmilyen befektetést. Ez a Mári Befektetési Bizottság alapelve 2012-ben állt föl ez, és 2013-ban fogalmaztuk meg ezeket az elveket. Azt ugyanis, hogy a befektetéseknek nem lehetnek környezeti és társadalmi károkkal együtt járó hatásai. És az illetékes minisztériumok mindig megvizsgálják, konkrétan is helyszíni tanulmányt végeznek arról, hogy, hogy például a helyi önkormányzat, a helyi közösség mit gondol, és ha a helyi lakosság nem ért egyet a beruházással, akkor azt a kormány sem hajtja végre. Environment and society by the investment. Thanks a lot, Mr. Tunnel. Uh, dealing with the first question, which... Az első kérdésre visszatérve, ami ugye a befektetések hatását életi, az én fő fenntartásom azzal van, hogy úgy tűnik, hogy a, a hazai befektetői környezetnek sem megfelelő ez, és szeretnénk tudni, hogy ezekkel a befektetésekkel mit kezdenének. Ha körbenézünk a térségben, akkor azt látjuk, hogy általában Dél-Kelet-Ázsiában a külföldi befektetők nek a hatása nagy, lehet nagyon pozitív is ez a nagy hatás, de lehet rossz is. Tehát hogyan gondolják ezt tovább folytatni. A kritikám arra irányult, hogy ha megtörténik a befektetés, akkor utána nem garantált, hogy ezeket jól használják föl, intézményi struktúrák hiányoznak ehhez. Most egy pozitívumot is tudok mondani. Az e IMIC az egyik legjobb, legmegbízhatóbb szakmai szervezet, és, és tehát én tudom, hogy a, a delegátus itt ö, ö, jót akar és jó helyről jön, de nem is arról van itt elsősorban ö, szó, hogy mit akar a kormány. Ö, a, a gyakorlattal van a baj, nem az akarattal, a szándékkal. Stadhát asszony, köszönöm szépen. Az egyik fő kérdés az, hogy mennyire koherens a szabályozás, és mennyire veszi az EU is komolyan a jó kormányzást, az emberi jogokat, és hogyan köti ezt össze a kereskedelmi kedvezményekkel. Volt erről már sok ülés, az egyik ezek közül júniusban a befektetők védelméről, és ott az merült fel, hogy egy emberi jogi záradékat kéne beleírni. Szerintem is így van ez, de részletes klauzulára van szükség a helyi lakosság, de a helyi cégek védelmében is, mert hogy fogják megvédeni a cégeiteket, ha a külföldi cégek lerohanják az országot, illetve hogyan lehet majd a, a muzulmánokat is megvédeni, a muzulmán térségben működő cégeket. A politikai környezet Európában és más érdek régiókban azt látjuk, hogy nagyon szívesen és nagyon gyorsan bemennének ezekbe az országokba, és maguk az európai cégek sem veszik túl komolyan az emberi jogi kérdéseket, tehát cinizmus van eluralkodóban, nem csak helyben és Dél-Kelet-Ázsiában, hanem az európai cégek körében is. Valamit mondani kell az emberi jogokról, mindkét fél így gondolja, csak, csak üzleteljünk már, csak üzleteljünk már, mondja mindkét fél. Márpedig ez így nem állja meg, a nem jó. Az elnök Milánóban, az Ázsia-Európa fórumon azért próbálja a befektetéseket növelni, mert szeretné elfogadtatni az EU-val azt, amit az ENSZ tilt, és az emberi jogi témában már megfogalmazott fenntartásként, tehát lehet sok pozitív dolgot mondani, és statisztikát, és ilyen IU úr, aki itt van, valóban nagyon sokat tett azért személyesen is, hogy a katonai lobbytól a hangsúly áttevődjön a gazdasági érdekekre, de ez még nagyon kevés, bár nagyszerű, mert sok diáktól tudom, hogy óriási környezeti károkat okoznak ezek a gazdasági tevékenységek, és emberi jogsértésekkel járnak együtt. Különösen, ha kisebbségi az a helyi önkormányzat, helyi közösség, amely szeretne valamilyen módon érdeket érvényesíteni, saját érdekeit megvédeni, ezeket nem, hogy nem védik meg, hanem üldözik. Tehát ha csak annyit megfogalmaznak, hogy a nemzeti jog értelmében a saját jogaikat védeni kívánják, akkor üldöztetés kell elszenvedniük. Nincs a, például már 13-szor volt június óta rövid időkre börtönben csak azért, mert szóvá tette a földek felvásárlását, kisajátítását, egyébként a Myanmari joggal összhangban. Tehát a végre nem hajtott jogszabályok ügyét tette csak szóvá, és ezért börtönbe került. Tehát nézzük meg ne csak a papíron létező szavakat és szabályokat, hanem a gyakorlatot is. Ne hagyjan minket meggyőzni semmilyen összefüggő és szép retorika. Köszönöm, most a második körben pedig az európai perspektívát fogjuk megvizsgálni, hogy hogyan lehet fenntartható módon befektetni Myanmarban. Két prezentáció lesz a szakszervezet részéről Pölman úr, egy kis textilipari vállalatot működtet, aztán a bizottság képviselőjét is meghallgatjuk. Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszönöm szépen a meghívást, hogy ezen a meghallgatáson szólhatok. A külkereskedelmi vállalat, illetve vállalkozási társulás nevében vagyok itt. A kis és középvállalkozásokat képviseljük elsősorban. A POL ö, csoport egy textilipari üzemet ö, működtet, ö, Myanmarban, illetve Vietnamban is gyártatunk ö, ruházati ö, cikkeket. Jelenleg 550 főt foglalkoztatunk. Vállalatként mi tisztában vagyunk, hogy milyen lehetőségeket rejt magában Myanmar, amikor megszületett a béka megállapodás. 2013-ban egy teszt időszakot indítottunk útjára, amikor is gyártatni kezdtünk megfelelő technikai és CSR támogatással az országban. Gyorsan bővül a piac azonban még mindig komoly akadályok előtt állunk, így politikai, gazdasági és jogi akadályokról egyaránt szó van. A korábbi előadások során már hallottunk a politikai akadályokról, éppen ezért most csak röviden szólnék arról, hogy ahhoz, hogy megbízható és kiszámítható illetve megbzható és kiszámítható politikai környezetre van szükség ahhoz, hogy a vállalkozók hajlandók legyenek befektetni. Igen komoly aggályok vannak azonban a fenntarthatósággal kapcsolatosan, ugyanis nem igazán ismerőik Myanmarban az európai standardokat, és a munkajogi és emberi jogi viszonyok sem kedvezőek a mianmári hatóságok nagyon keményen dolgoznak a változáson, de, változ, de továbbra is érvényesülnek komoly akadályok. Egy világbanki felmérés szerint nagyon sürgős lenne a változások, különösen a finanszírozás, az energiaellátás és a szakképzés területén a változása, és ezek alapvetően fontosak a fenntartható vállalkozói környezet megteremtéséhez. Néhány példát szeretnék említeni, hogy milyen akadályokkal küzdünk. Az egyik például a földhöz jutás. Teljesen irreális és spekulatív árak léteznek, és a földek a belső információval rendelkezők és a hatalmhoz közel állók körében cserélnek gazdát. Az infrastruktúra is nagyon szerényes, szegényes, akár két órát is utazhat az ember 20 kilométeres távolságon, és neszebb lévő városba akár napokig is eltart az út. A pénzügyi rendszer is hiányos, illetve nem átlátható, tőkehiány van, hitelhiány van, és a szokásos pénzügyi termékek nem léteznek. Az internetbankolás ugyan ebben létezik, de akár három-négy hónapba is beletelik, mire az ember bekapcsolják. A szakképzett munkaerő hiánya is igen súlyos, a termelékenység szintje is nagyon alacsony, és ennek következtében irreálisan magasak a munkaerő költségek a szomszéd országokhoz képest. Nincs megfelelő ellátási lánc, tehát mindent gyakorlatilag importálni kell, és ez komoly bürokratikus akadályokat jelent a vám kezelésben. Az ázsiai beruházók már megjelentek beruházóként. Ezen kívül említeném a jogi akadályokat is. Új jogok, ugyan, új törvények ugyan születtek, de korábbi régi törvények is még párhuzamosan hatályban vannak, és ezek nagyon gyakran egymásnak ellentmondanak. A régi jogszabályok vagy elavultak, vagy nem felelnek meg nemzetközi normáknak, és igen komoly szakadék tátong a törvények, a jogszabályok szándéka és azok gyakorlati megvalósulása között. Az engedélyeztetés akár hat hónapot is igénybe vehet Myanmarban, két külön minisztériumi osztály foglalkozik a bejegyzéssel, és hogyha az egyiknél megkapjuk a bejegyzést, a másik azt még mindig elutasít, elutasíthatja. A jogi, jogvédelem is hiányos, nincs döntőbírósági eljárás, vagy legalábbis nehézkesen működik. Az új döntőbírósági törvény most készül, de ennek végrehajtása igencsak nehézkes lesz, hogyha nincsenek megfelelő szabályok és keretek A jelenlegi munkajogi szabályok is eléggé zavarosak, 19 különböző törvény van, és ezek nagyon gyakran egymásnak is ellentmondanak, tehát a megvalósítás, a végrehajtás sem lehet következetes, és az ILO vagy a Myanmari egyik érdekképviseleti szervezet sem tudja értelmezni ezeket. A ezen problémák eltekintve azonban hosszabb távon mindenféleképpen ígéretes beruházási terep lehet Myanmar. Ha együttműködünk, akkor ez egyaránt hasznos lehet Myanmar számára, illetve az EU számára kereskedelmileg, gazdaságilag, de ennek megfelelő kereteit és feltételeit kell kialakítani. Egy megfelelő beruházás védelmi megállapodást mindenféleképpen ki kell dolgozni, és ezzel a beruházók elő védelmet élvezhetnek, és ez legalább annyira fontos, mint a választóbírósági eljárások megteremtése. Ezeket azonban végre kell hajtani, és el kell ismertetni. Egyenlő feltételeket kell biztosítani az európai beruházók számára, és ezzel teremthetünk meg egy egészséges piacot az európai termékek és szolgáltatások számára. Sokan aggódnak, hogy e, ezekkel a kérdésekkel nem megfelelően foglalkoznak, és túlságosan hosszú időbe telik, e, e, amíg az európai beruházók beérik az ázsiai versenytársakat. Ez mindez azonban egy holisztikusabb megközelítést vár el az európai beruházók részéről is az európai beruházásoknak hosszabb távon pozitív hatása lehet a társadalomra, az emberek jólétére. is. végezetül pedig én azt javasolnám, hogy az EU működjön közre a kétoldalú beruházási megállapodás kidolgozásán, és ennek révén megalakulhat, kialakulhat a megfelelő vállalkozói környezet, és ezzel leküzdhető az EU beruházók kompetitív hátránya az ázsiai versenytársakhoz képest. Ha ezt most elmulasztjuk, akkor komoly lehetőségektől fosztjuk meg magunkat, törekednünk kell a feltételek egyenlő módon történő alakítására azt kérjük a Myanmari hatóságoktól, hogy ők is segítsék el elő a beruházásokat, egyszerűsített eljárásokkal, a bürokrácia leépítésével, megfelelő képzési programokkal. Ugyanis szakképzett munkaerő nélkül nagyon nehéz megteremteni az ipar alapjait, és és kérjük, hogy a Myanmari hatóságok mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy megfelelő jogszabályi kereteket, eljárásokat dolgozzanak ki az új törvények végrehajtására, ugyanis a megfelelő végrehajtás lehelhet lelket csak a megállapodásba, ami viszont hozzájárul az ország gazdaság és szociális fejlődéséhez. Köszönöm szépen ezt a sok tapasztalatot, a javaslatokat a gyakorlatból. Most Roland Verstappennek adok szót, aki a Business Europe kereskedelmi bizottság elnöke. Elnök úr, Mártin úr, kedves kollégák, köszönöm szépen, hogy megengedték, hogy eljöjjek. Én vagyok az elnöke a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának. Foglalkozunk ezekkel a kereskedelmi befektetési kérdésekkel a világ minden országában. Ez rendkívül érdekes. A második egy kis történetet eh, szeretnék megosztani önökkel. Egy cégnek dolgozom, ez a Heineken, a globális eh, sörcég, és eh, Myanmarban egy zöld beruházás, zöld földberuházásos projektet indítunk. Ez egy bonyolult szervezet, éppen ezért csak néhány momentumot osztanék meg önöket. 2011 jó gazdasági hangulatú év volt, és a tárgyalások az indítás jelentős politikai jelzést küldenek, és emlélem, hogy Obama elnök, illetve azok az vezetők, akik jövő héten ott lesznek a megállapodáson, ugyanezt az üzenetet küldik, és bátorítják majd a beruházókat azért, hogy a beruházók milyen már van beruházzanak. Természetesen nagyon sok kérdés van. Ezeket lehet akadályoknak is nevezni én eh, kihívásoknak nevezném, hogyha a Heineken eh, munkatársaként szólok hozzá a vitához. A legtöbben önök közül ezt tudják, de mégis elmondanám. Tehát, hogyha azt nézzük meg, hogy történjen-e beruházási országban nem, akkor három lehetséges eh, szenárió elképzelhető. Az első, a kívások és az akadályok olyan nagyok, hogy áthághatatlanok, és azt gondoljuk, hogy ez nem jó ötlet, tehát inkább várunk a beruházásra. A második lehetséges verzió, a kihívások olyanok, hogy azok, azokról azt gondoljuk, hogy nem is fogjuk tudni őket megoldani, tehát e, töröljük is ezt az opciót. A harmadik pedig a KKV-k esetében, ugyanez vonatkozik a nagy cégekre is egyébként, tehát a harmadik esetben azt gondoljuk, hogy ha a kockázat kezelhető, akkor jobb úgymond benne lenni a dologban, és megpróbálni ezt kialakítani nem csak a gazdasági környezetet, hanem a szabályozó környezetet is, és a szabályozási feltételeket. Az én cégem márban jelen volt eh, tíz évvel ezelőtt, és kivonult az országból időközben, mivel nagyon sok nyomás nehezedett eh, ott a befektetőkre. Azt gondoljuk, hogy milyen már jó úton jár. Nem fogom most itt azt mondani, Hát nem mondok ellent azoknak a kollégáknak, akik a kihívásokról számoltak be, hiszen vannak kihívások. Az infrastruktúra egy fontos kihívás, hiszen amikor valaki uh, sörfőzdét hoz létre, uh, sörgyárat, akkor ezek uh, meghatározók. Ami az oktatás képzettségi szintet illeti a helyi munkáról, milyen márban a helyi közösségek részévé akar válni az ember, tehát szeretnénk segíteni a helyi uh, Eh, emberek eh, készségeit. Ez a mi modellünk, az üzleti modellünk, és minden, minden cég ezt alkalmazza, aki jelenleg Myanmarban eh, jelen van. Azt gondolom, hogy ez óriási kihívások. Az EU-nak a befektetési terveikben a finanszírozást támogatniuk kell. Tehát fontos a kormányjal együttműködni, illetve az oktatási központokat erősít. Ezek számomra meghatározóak. Következő kérdés. Vannak-e olyan kormánypolitikák, amelyek kihívás jelentek? Igen, létezik a bürokrácia. Jártam Indiában többször is. India az egyik legnagyobb demokrácia, de az egyik legnagyobb bürokrácia is a világon. Nagyon sok országban óriási a bürokrácia. Mondhatnák azt, hogy itt Brüsszelben ugyanez így van. Langen úr, ugye nem mond nekem ellent. A jogi keret nem világos, ez igaz nem könnyen hozzáférhető, ezzel cégként már találkoztunk, amikor a sörgyárat létrehoztuk. Ami a pénzügyi keretet életi, ez nem stabil, az átváltási árfolyamok sem stabilek, ez nagyon fontos. Tehát ezek olyan problémák, amelyek léteznek a piacon. Vannak-e politikai kihívások, illetve kockázatok? Igen. De mi ott jelen vagyunk, tehát ez azt jelenti, hogy ezeket meg lehet oldani. Tehát itt nem ez az egyetlen motiváló tényező egy cég számára, hiszen ha ez alapján döntöttünk volna, akkor Oroszországban nem mentünk volna. Ez világos számunkra is, és Oroszország számára is. Igen, vannak problémák Oroszországban, Oroszországgal. Természetesen nekem abban a megtiszteltetésben volt részem az elmúlt évben. Kétszer látogathattam el oda, Köszönöm, hogy önök is eljöttek. Ansan Szukival is találkozhattam az elnökkel is. Ansan Szuki kitűnő személyiség. Ő az emberi jogokról beszélt, és azt, azt is elmondta, hogy ő nem szereti a sört egyébként, és azt mondta, hogy Instapen úr, kérem biztosítsa azt, hogy az én embereim, az én népem teljes módon fogyasszon sört. Ez természetesen így van. Nem tartunk még itt a folyamatban. Aung San Suu Kyi felhívta erre a figyelmet, és ez kihívás a kormány számára. Szeretnék egy áttekintést adni arról, hogy miért fontos, hogy az európai cégek értékeljék az üzleti kockázatokat, illetve mik a lehetőségek. Az én cégem, mi hosszú távon vagyunk ott. Ázsiában mi vagyunk az egyik legnagyobb sörgyár, kivéve Kínát, és azt gondoljuk, hogy milyen már üzleti szempontból ugyanott járhatna, ahol Vietnám, tehát az elkövetkező tíz évben eljuthatnak oda. Nem csak azt nézzük meg, hogy mi várható holnap vagy a jövő évben. Tehát ez a beruházási megállapodás kulcsfontosságú. Én Lenge óra arra bátorítanám, illetve az Európai Bizottságot, az Európai, az Európai Unió Bizottsága egy EU már tanácsadói bordot szerettek volna felállítani, illetve erre javaslat történt, azt gondolom, hogy ez lenne a megfelelő fórum, ez támogatnánk. Miért fontos az, hogy az európai befektetések megvalósuljanak? Nézzük csak meg Kínát. Kína 14 milliárdot ruház be, az USA 2600 eh, ezer között, és Európa is túl kicsit. Tehát, hogyha a versenyhelyzet szempontjából vizsgáljuk a kérdést, akkor kulcsfontosságú az, hogy az európai cégek nézzék meg milyen Myanmar. Én magam nagyon sok időt szánok arra, hogy a cégeknek beszámoljak a saját történetemről. Nem tudom őket teljes mértékben meggyőzni, hiszen őknek is meg kell győződniük. Erről a G ott van, a Coca-Cola, milyen van, jelen vannak, a Unilever. Utazom a világban, és a Unilever az élmezőnyben jár ezekben a van a corporate responsibility, a közösségekkel való együttműködés, stb. És ők jelen vannak Myanmarban, és a PepsiCo, a GAP, stb. ezek mind jelen vannak. Is that, yes, we are investing about 100 million dollars. Igen, tehát befektetünk 100 millió dollárt, és ezzel mi munkahelyeket akarunk teremteni. Együtt akarunk működni a mezőgazdasági ágazattal és a gazdálkodókkal, és meg akarjuk mutatni pozitív példát teremtve a kormánynak is, hogy igenis lehet fenntartható üzleti struktúrát teremteni. <clears throat> Azon is gondolkodunk, hogy hogyan lehet például a rist a sör alapanyagiként használni közösségi projekteket építünk, együttműködünk a kormányjal, a közlekedésbiztonsággal, és fogyasztási kérdésekben is. És más cégeknek is vannak hasonló társadalmi projektjei. Tehát igenis, akarjuk, meg akarjuk, és meg tudjuk mutatni, hogy a, a cégek képesek változtatni pozitív értelemben a társadalmi valóságon. Jövőre fel fog épülni a, a sörfőzde, és ha ott járnak, akkor várom önöket egy kóstolóra. Nyilván vannak problémáink, de ezeket hallgassák meg, amiket mondtam. Köszönjük ezt az izgalmas felszólalást. Most akkor hallgassuk meg a szakszervezeteket. Jeffrey Fogt urat halljuk, aki a Nemzetközi Szakszervezeti Konferencia jogi tanácsadója. Köszönöm, hogy meghívtak, és megszólalhatok ma. Ez a meghallgatás nagyon időszerű. A kereskedelmi befektetési szektorban dolgozom évek óta, és egyre nő nemzetközileg a multinacionális cégek körében milyen már iránti érdeklődés nálunk is, az USA-ban is. Most vonzó, egyre vonzóbb ez az ország. Milyen márban látja sok befektető a következő ázsiai tigrist, ahol alacsonyak a bérek, de jól képzettek a dolgozók Bangladeshez hasonló a helyzet. Nap mint nap beszámolnak a befektetők arról, hogy, hogy miért lenne jó milyen be átköltözni, vonzó számukra ez, mint ipari térség. Sok, sok európai cég is úgy gondolkodik, és a Carlsberg Heineken, ahogy hallottuk is, vagy British Tobacco, vagy a Philips, a Nestlé és Mercedes-Benz is megjelent Myanmarban. Az ITC üdvözli a cégek megjelenését Myanmarban, hiszen valóban szükség van munkahelyteremtésre, és az egyébként nem alacsony szintű szakképzés további szintjen, szintemelésére, ugyanakkor gazdasági és társadalmi reformokra is szükség lenne, és sok tekintetben a tudatformálásra, az emberi jogok szerepének fontosságának elismerésére. Nem csak befektetésről szól a befektetés. Nagyon sok tekintetben az ország visszaesett az emberi jogok védelmében, sok ígéret és reformterv volt, amelyek nem valósultak meg. 2011-12-ben például egy új szerződést kötöttek velünk, és először megengedték Európa megjelenését nagy mértékben. Megígérték, hogy a munkajogot átírják, és a helyi szintű, regionális szintű összerveződését a munkavállalóknak megengedik. Ez volt az ígéret. Ahhoz képest azóta több ö, szakszervezetet ö, betiltottak, a katonaság ö, továbbra is ural bizonyos ágazatokat, mint a, a cukor és az, az acél ágazat, ahova be se engedik a munkaügyi ellenőröket, és ahol azt látjuk, hogy ö, szigorú szabályok szerint lehet csak létrehozni szakszervezeti csoportokat, vagyis gyakorlatilag ez lehetetlen, hiszen hm, gyakorlatilag a katonaság határozza meg a munkajogi törvényeket, azok alakulásán, Úgyhogy nagyon gyengék a Myanmari szakszervezetek, és nincs erejük, lehetőségük arra, hogy társadalmi, átfogó társadalmi vitát generáljanak, folytassanak. Egyes egyedi kampányok vannak, de nincs védelem. Ha valaki szakszervezetileg aktiválja magát, akkor nagyon gyakran elbocsátják, sőt bűnvádi eljárást eljárással sújtják és a, az egyeztető mechanizmusok az érdekképviseletek és a munkadók között nagyon gyerekcipőben járnak, illetve a legtöbb munkadó még azt sem fogadja el, hogy legyen egyáltalán, egyáltalán ilyen egyeztetés, és a kényszermunka, a gyermekmunka, a munkaerő csempészet sajnos még mindig nagyban megy, és naiv lenne azt gondolni, hogy ezeket a gyakorlatokat, jelenségeket egyik napról a másikra meg lehet szüntetni. Az EU az együttműködést fontosnak tartja, és a külföldi befektetők között Európa is azt szeretne lenni. 2012. június 15-én Eston asszony és de Gucht biztos a kétoldalú kereskedelmet, mint a, a mindkét fél virágzásának feltételét fogalmazták meg. A tanács is úgy nyilatkozott, hogy a jövőben az európai cégek előtt meg kell nyitni a kaput a Myanmari piac előtt. Az EBESZ iránymutatása azonban, és az EU saját iránymutatása is azonban mindezeket a fellépéseket az emberi jogok betartásához kötik, és mintha az EU maga sem akarna betartani a saját szabályait, az USA viszi a pálmát olyan értelemben, hogy felelős beruházásokat enged csak megjelenni ott, nyilvánossá teszi és éves jelentéstétel kötelezettséghez köti az amerikai cégek megjelenését Myanmarban, és folyamatosan felügyelik a korrupció ellenes hatóságok és az, amerikai kincstár ezen cégek működését, ennek megvan a kialakult struktúrája, és a jelentés alapján elmarasztált cégeket betiltják, vagy megbüntetik. Tehát ott tartunk, hogy elmaradunk az USA-tól az elvárások tekintetében. Az amerikai cégeknek nyilvánossá kell tenni minden gyakorlatukat emberi jogi tekintetben, átláthatósági szabályoknak kell megfelelniük, és amit mi már megfogalmaztunk magunknak, azokat át kéne ültetni ilyen módon a gyakorlatban nekünk is. Mivel ezen térségben több országnak még nagyon hát gyerekcipőben jár az emberi jogi gyakorlata, ezért az jelentéstételhez, a felügyelethez, a monitoringhoz kötött eljárásokat kell kialakítani, és garanciákat kell arra kérnünk és adnunk, hogy az új típusú befektetések semmilyen módon nem rontják tovább az emberi jogi helyzetet, és garanciákat kérünk arra, hogy a szakszervezeteknek a működését nem korlátozzák, a sajtó működését nem korlátozzák, ezeket az egyébként meglévő szabályokat be kell tartani. Úgyhogy a már most is súlyos emberi jogi helyzetet nem szabad, hogy a befektetők tovább rontsák. Vannak olyan befektetők, ahogy hallottuk is, akik ezeket a szabályokat elfogadják és magukra alkalmazzák, de a jogi felelősség is gyakran elmarad. Nyilvánvaló az összefüggés, hogy a lehetőségek érdekében érdemes ezeknek a szabályoknak megfelelni. A VITC egyetért azzal a felvetéssel, hogy a jelenleg javasolt EU miamári kereskedelmi megállapodást a 2013-as ITC állásfoglalással összhangba kell hozni, és a TTIP tárgyalások kapcsán is meg kell fogalmaznunk egy olyan koherens szabályt, amely a kétoldalú megállapodások feltételévé teszi az emberi jogi szempontok figyelembevételét, és hogyha lesz ilyen megalapodás, akkor azon 1500 bejelentés tartalmát is figyelembe kell venni, ami ide vonatkozik. Tehát minden befektetési támogatás eszköz csak ezek tükrében engedélyezhető. Köszönöm szépen. Akkor most így megkaptuk a teljes képet, és a bizottságtól várjuk, hogy milyen konklúziókat von le ebből Da Costa úr, a beruházási részleg vezetője. Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit! A ma délelőtti vita nagyon érdekes volt, számos fontos kérdés vetődött fel, és most szeretném elmondani, hogy a beruházási tárgyalások hogy állnak, és némi háttérinformációt is elmondanék, hogy miért döntöttünk úgy, hogy egy beruházásvédelmi megállapodást kötünk Mianmarral, Mint ahogy elhangzott, a vállalkozások képviselőjének részéről is óriási potenciált rejt magában Mianmar nem csak a gazdasági fejlődés szempontjából, hanem a szociális, a felelős vállalkozás, a vállalati felelősségvállalás szempontjából is, tehát mindenféleképpen indokolt, hogy jelen legyünk. Tudjuk, hogy ázsiai beruházók már jelen vannak, beruházási megállapodásokat kötöttek más ázsiai országokkal, Egyelőre azonban egyetlen egy EU tagállamnak sincs beruházási egyezménye Myanmarral. A mai vita során többször elhangzott, hogy meglehetősen instabil a politikai és gazdasági helyzet Myanmarban, amitől még fontosabbá válnak a, válik a beruházási megállapodás. Emellett azonban reálisnak kell lennünk, realistának, és azt is fel kell mérnünk, hogy mit hoz majd ez a megállapodás. Ez a megállapodás azt hivatott biztosítani, hogy a harmadik országban beruházók három, hármas védelmet élveznek, egyrészt a diszkriminációmentességet, a méltányos kezelést, megfelelő hozzáférést a igazságszolgáltatáshoz és a többi, és hogy megfelelő kártérítést kapnak esetleges kisajátítás esetén. Tehát itt a megállapodás nem hivatott beavatkozni abba, hogy a miamari kormány hogyan szabályozza a külföldi beruházásokat, hanem azt hivatott csak biztosítani, hogy a kormány által alkalmazott feltételrendszer nem káros a külföldi beruházókra nézve a már eddigi beruházási megállapodásokhoz képest arra törekszünk, hogy ez az új megállapodás egy tovább lépés legyen. Mégpedig azért, mert általában a mi megközelítésünk egyrészt magas szintű védelmet jelent az európai beruházók számára, másrészt viszont tiszteletben tartja a befogadó ország jogalkotási jogát. Kanadával és Szingapurral kötött megállapodásokban nagyon pontosan definiáltuk a, ezen fogalmak körét, és ezek a megállapodások áttekintett, átláthatóak, nyilvánosak, elkerüljük, hogy, elkerültük, hogy indokolatlan igényeket támasszanak. Tehát, ha úgy tetszik, egy úgymond korszerű beruházási megállapodásra törekszünk Myanmarral, ami tartalmazza a fenntartható fejlődés kérdéseit is. Ez az FT tárgyalások részét is képezik, az összes szabadkereskedelmi megállapodásban ez szerepel. A BMR-ral kötendő megállapodás ugyan nem szabadkereskedelmi megállapodás, de a beruházások tekintetében is a fenntarthatóságra kell törekednünk, és a vállalati felelősségvállalás megvalósulására. Tehát a tárgyalások ezekre a szempontokra is kitérnek, és a szövegtervezet is tartalmazni fogja ezeket. Mi meg vagyunk győződve arról, hogy a beruházások hozzájárulnak majd a Myanmari gazdasági és szociális fejlődéshez, és nagyon fontosnak tartjuk a védelmet a jelenlegi instabil politikai és gazdasági körülmények között. Fontos, hogy a vállalati és a pénzügyi szektor részéről is ez a védelem biztosított legyen. Tehát ez egy korszerű megállapodás lesz, tovább kívánjuk fejleszteni az ilyen megállapodásokat a korábbiakhoz képest, és ilyen alapon reméljük, hogy sikeres megállapodásig tudunk majd tető alá hozni. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen. Ugye már említettem, hogy nem teljesen világos, hogy a bizottság mit is akar, minden esetre most nagyon sok mindent itt el tudott mondani, ha már a részletek valahogy háttérbe szorultak az egyes területeken. És akkor most megadom a kollégáknak a szót, David, Ska és majd Tafos úr. Köszönöm szépen mindenkinek, minden előadónak. Nagyon érdekes dolgokat hallottunk, például a Heineken szlogenre is utaltak, amit a sörfogyasztást illeti, vagy a sörgyártást. A kérdésem elsősorban a bizottsághoz szól. A beruházási megállapodásnak van-e más célja, mint hogy védje az európai beruházókat? egyfajta monitorozást és párbeszédet is kell, hogy szolgáljon. Egyrészt eh, figyeljük, hogy az, azok az európai beruházók, akik ott működnek, hogyan viselkednek, hogyan működnek, és eh, a szakszervezet részéről is világosan kiderült, hogy az Európai Parlament eh, az általam készített állásfoglalásban is erre szólít fel. Tehát fontos, hogy megfelelően figyelemmel kísérjük a vállalataink ottani magatartását. A másik pedig kifejezetten Myanmarra vonatkozik. Fontos, hogy a megállapodás részét képezzék az, Európa, az emberi jogi szempontok is. Talán ezzel a megállapodással az ilyen helyzet javulásához is hozzájárulhatunk Myanmarban. Tehát pusztán az európai vállalatok védelme nem elegendő. Elhangzott, hogy Kína már jelen van. Ez azonban csak akkor igaz, ha mi jobban működünk. És hogyha látható, hogy az európai vállalatok javítanak a eh, myanmari helyzeten. és jó lenne azt gondolni, hogy miután európaiak révén így fogunk viselkedni, de ezt nem fogadhatjuk el készpénznek. Köszönöm. A két vendégünk hollandul szólt, tehát én is így folytatnám. Itt a elhangzottakból azt hallottuk, hogy komoly lehetőségek kínálkoznak Myanmarban. Számos szervezet már aláírt kereskedelmi megállapodást Európával, és erről is szeretnék hallani Myanmar vonatkozásában. A demokrácia eléggé sérülékeny, és ez aggályokra ad okot. Ennek komoly hiányosságai vannak, és felmerül a kérdés, hogy ehhez mennyiben tudunk mi hozzájárulni. Palman úrhoz lenne két kérdésem. Ön azt említette, hogy bizonyos védelemre van szüksége a helybeli politikai gyakorlattal szemben. A beruházási megállapodás, ha ez megszületik, az ország gazdasági modelljéhez ön is hozzá tud járulni. És ezt pusztán azzal, hogy nyereséges a vállalkozás lehetséges lenne, Szká? Számos kér, illetve egy kérdésem lenne a bizottsághoz. Az etnikumokkal szembeni diszkriminációt hogyan ítéli meg erről nem nagyon hallottunk. Az USA-val kapcsolatban is felmerül a kérdés, hogy miért nem mondjuk mi is ugyanazt, mint az USA, miért nem közvetítjük ugyanazt az üzenetet. Már korábban is volt egy ilyen vitánk, de itt ebben a konkrét esetben miért nem követjük az USA példáját? Itt elhangzott, hogy ugyanazokat a standardokat fogjuk az emberi jogi, illetve a fenntarthatósági szempontok, szempontok kapcsán alkalmazni, de ha itt az USA-t figyelembe veszük, akkor itt végülis egy másik országról van szó. Talán érdemes lenne a helyszínen a konkrétumokat figyelembe venni, és azokhoz igazítani a megállapodást, hogy ne súlyosbítsuk a helyzetet. a beruházási megállapodásról. A klasszikus modellt kívánják-e követni, mint például a SETA megállapodás esetén, vagy valami mást kívánna, vagy mást terveznek. Dartmouth úr. Köszönöm szépen. Először is, ha megengedik, gratulálni szeretnék fel Stoppent úrnak hogy mennyire jól állította össze előadását, kitűnően adta elő. Nem sokan tudják ezt így megtenni. Illetve megragadnám az alkalmat, és üdvözölni szeretném Miss Minnát, aki szintén folyamatosan kitűnően fogalmaz, és pontosan. Van itt egy nagyon érdekes kérdés, és a baloldalt várom válaszra. David Martin csak érintőlegesen érintette mindezt. Festoppen úrtól hallottunk egy számadatot, elnézést, nem jegyeztem le. Mi a már a legfőbb befektető jelenleg? Kína. 14 milliárd dollárnyi befektetést végeztek, összevetve az USA 200-600 millió dollárral, az EU tagországainak befektetése pedig nagyon alacsony, halljuk hátulról. Van egy aggály. Az általános aggályunk frakcióként többiek nevében nem tudok szólni. A kereskedelem politikai vettétele. Én emlékszem, hogy 1900 70-ben jártam Myanmarban, még nagyon fiatal voltam. Németország úgymond trópusi verziója volt, minden nagyon rossz állapotban volt, azóta történt fejlődés. Semmi olyan kollégák ebből inspirálódnak, tehát amikor ön azt mondja, hogy az Európai Unió be nem teszi oda a lábát, és ezt folyamatosan hangoztatja, ezt én tiszteletben tartom, akkor ami történik, az az, hogy van mondjuk egy másik ország, Kína, akiteket nem érdekel az emberi jogi helyzet egyáltalán, tehát ha bennünket érdekel az emberi jogi helyzet, és milyen már, nem tudom mi a válaszom úgy, akkor mondjuk, kimondjuk azt, hogy érdekel bennünket az emberi jogi helyzet, éppen ezért az európai cégek ne tegyék oda be a lábukat. Ha minden beruházás Kínából származik, akkor kit érdekelnek az emberi jogok? Tehát mindegy, hogy itt mit mondunk, mindegy, hogy mit mond a bizottság, ennek semmi hatása nincs arra, hogy Kína mit tesz, vagy mit nem. Csak egy kérdést vettek itt fel. Elnök, köszönöm szépen. Az utolsó kérdés felvetett. Kérdésem a következő a bizottsághoz. Önök támogatnák-e azt, amit mi a csatlakozó országokkal tettünk, tehát hogy átmeneti időszakot adunk nekik, ameddig úgymond az emberi jogi helyzetet javítani tudják, az igazságszolgáltatás, az emberi jogi helyzet, illetve a szakszervezetek kialakítása, stb. és akkor kezdődik a kereskedelem a Myanmarral, amikor ezeket a feltételeket teljesítették. Tehát gondolkodnak-e egy ilyen elgondolásban? Köszönöm. Én is feltennék egy kérdést a bizottsághoz, az ISDS-sel kapcsolatban. Itt mindig a beruházók jogairól beszélünk. Nem jött el esetleg annak az ideje, hogy a befektetők kötelezettségeiről is beszéljünk az ISDS-ekben, különösen milyen már esetében. Ki akarja a válaszokat kezdeni, Pullman úr? Um, yes, um... Meggyőződésem. uh, hogy nagyon jól beszél hollandul. Uh, Két aspektusa van a kérdésének, a, a profitabilitás és az, hogy mit remélünk. Milyen már hosszú távon tekintjük, és nagyon sok gond van, ezeknek a megoldását nem várjuk a kormánytól túlzottan gyors időn belül, és a mi kihívásaink is ö, nagyok, ö, még a tisztán gazdasági természetűek is. Tehát szerintem első körben nem lesznek ö, profitábilisak ezek a vállalkozások. Sok munkára, tőkebefektetésre, kapacitásépítésre, tréningekre lesz szükség, és a bizalom építésére a munkaadók és munkavállalók között, aminek ott nincsen hagyománya, és sok fellépésünknek útjába áll. Tehát ezek lesznek az első kitűzött célok, és ha ezek sikere járnak, még akkor sem remélünk semmiféle hasznot, pénzügyi hasznot. De ennek hosszú távon nyilván haszna van, ennek a kultúra és struktúraépítésnek hosszú távon feltétlenül. Tehát azt reméljük, hogyha egy közös vállalkozást építünk egy helyi céggel, ami egyébként a mi üzleti modellunk, és ezt a modellt szeretjük, mert így tudjuk a helyi érzékenységeket legjobban érezni és kezelni. Tehát szívesen működnénk joint venture formában, és ha ez működik, és ez csak akkor fog működni, hogyha mindkét felet védik szabályok, törvények. És ilyen struktúrában nagyon is sokat segíthetnek az EU cégek a Myanmariaknak, és fordított irányban is megéri az együttműködés. Egy, egyetlen egy rövid megjegyzésem lehetne, elnök úr? Pillanat. Tisztelt, tisztelt kollégák és vendégeink, lejárt a tolmácsok ideje, köszönjük, hogy így is egy kicsit tovább dolgoztak. Ettől kezdve kizárólag angol nyelven folytatjuk az ülést. Elköszönünk a tolmácsoktól, viszontlátásra. Thank you for, I'm, I'm Belgian, so thank you. But I work for Heineken in Amsterdam, it's just fantastic. Okay. Um, just to clarify a misunderstanding, I think. The point was made uh, about the small and medium-sized companies in Myanmar having signed